Jó reggelt, kedves kollégák! Elkezdjük a ö, ülést az első napi rendi ponton. Az emberi jogi sért, az emberi jogok megsértése, a demokrácia és a jogállamiság kérdéseiről van szó 144-es házszabálycikk alapján. Az első napi rendi pontunk helyzet Törökországban, különösen a megválasztott polgármesterek leválasztása tekintetében. Mielőtt megnyitom a vitát, tájékoztatni szeretném önöket, hogy ezen a héten a plenáris alatt egy új rendszert dolgozunk ki, amely lehetővé teszi ezt képviselőknek, hogy elektronikusan jelentkezzenek a spontán felszólalások körében valamint a kékkártyás felszólalásokra is elektronikusan jelentkezhetnek. A rendszer működéséről elektronikus formában kaptak tájékoztatást, és um, itt pontosan leírják, hogy hogyan jelentkezhetnek. azokat a gombokat kell használni, amelyekkel általában szavazunk. Ezek a gombok más funkcióval is bírnak ilyenkor, a vita alatt. Ezen felül mindenfajta más kérésüket, például ügyrendi felszólalásukban is gombbal is jelentkezhetnek, de továbbra is érvényes a kézfeltartással való jelentkezés, akár a kékkártyás kérdések akár a spontán felszólalások tekintetében az elektronikus rendszert. Különböző vitákban most próbáljuk ki, és emlékeztetek arra, hogy mindehez a szavazókártyájukra van szükség, hogyha tehát elektronikusan akarnak jelentkezni. Ezt a rendszert a törökországi vitáról, helyzet vitája során már ki is próbáljuk. Megadom Lagodinszki úrnak a szót, a vélemény szerzőjének tessék parancsolja. Kedves képviselőtársaim, hogyha egy tanácsot adhatok önöknek, akkor az emberi jogok, az um, emberi jogok Európai Bíróságába sétáljanak, hát hallgassák meg, a meghallgatást, a vitát. Én ezt tegnap megnéztem, tegnap Demetázs asszony szemében nézhettem, aki a férjének a szeme, szabadságáért küzd. Itt az emberi jogokról van szó. Ma nem Demetázsról van szó, hanem négy leváltott polgármesterről van szó, akit demokratikusan megváltoztattak. Adna Elcsuk Mizráki, Ahmed Türk, és két további kollégájukról van szó, és további 400 emberről, akiket szintén joga, jogellenesül fog, tartóztattak le. Csak a Nyokazol Q, aki 2012-ben, 2012-ben adott ki egy tweetet, és igen, az emberi jogi védők biztonságáról is szó van ebben az állásfoglalás indítványban, azokról, akik a saját biztonságukat, például Vézel okról is van szó, akit tegnap ítéltek el azért, mert állítólag megsértette a jogrendet. Egy ügyvédként, védőügyvédként hogyan ne tehetne ezt meg? De még sokkal többről is van szó, Ebben az állásfoglalás tervezetben itt az EU-Törökország kapcsolatokról is szó van hogyan tervezzük, hogyan nézzünk a kapcsolatok jövőjére, hogy, hogyan látjuk ezt. Nehézek, nehezek ezek a kapcsolatok, de az elfogadhatatlan, hogy a török börtönökben ülő emberek 20%-a terrorvád miatt került börtönbe olyan vádokkal, amelyeket nem lehetett bizonyítani. Törökország jövőjének európainak kell lennie, ezért fontos és ezért megéri, hogy a török kormányjal is vitázunk. A török társadalom sokszínű, szereti a szabadságot, az ő érdekükben kell az ő emberi jogjaikért küzdenünk. Tudom, hogy itt az ülésteremben nem mindenki ért velem egyet, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy fontos az európai perspektívát továbbra is megőrizni. Törökország európai jövőjét megőrizni, de ezt egy közös alapra lehet építeni, ez pedig a kölcsönös tisztelet, az egymás iránti tisztelet, valamint az emberi jogok és a jogállamiság feltétel nélküli tisztelete. Erről van tehát szó ebben az állásfoglalásban. Köszönjük szépen! Medizon kollega egy másik szerzőjének az állásfoglalás indítványnak nincs itt, úgyhogy most Sánchez Amor úr kapszott tessék. Thank you. Thank you, President. Quiero mostrar mi satisfacción. Szeretném elmondani, hogy mennyire elégedett vagyok. Mert sikerült megegyezni a többi frakcióval, és ez azért is volt így, mert az emberi jogokat ért jogsértések miatt egyre nehezebb a helyzet Törökországban, és te teljesen egyértelművé vált már az, hogy a török büntetőjog és annak az egésznek a fejlesztése a politikai ellenzék eltávolítására van kitalálva. Ez történt a megválasztott polgármesterek leváltásával kapcsolatban is, akiknek a helyére egyébként kinevezett polgármestereket tettek. Ilyen jellegű történéseket, ráadásul bírósági perekkel támasztanak alá, és hát ezek a, ez a legjobb módszer arra, hogy a garanciák megvalósulása nélkül hogyan lehet olyan bírósági perekkel operálni, amelyek elhitetik az emberekkel, hogy mi történt. Én azt gondolom, hogy nem csak az ellenzéki önkormányzati képviselők, illetve polgármesterek leváltásáról van szó, hanem az egész török rendszerről, a demokráciát ért támadásról van itt szó. Nagyon sok minden történetik, történik ott, és egyértelmű az, hogy a társadalomban forrongások tapasztalhatók, az Európai Uniónak pedig oda kell erre figyelnie, mert talán az országon belül ezért van remény. Köszönöm. Köszönöm szépen, Alszal Hani asszony kap szót, szintén szerző másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretném megköszönni az összes frakciónak, valamint a különböző frakciók egyes képviselőinek, mert a tárgyalások nagyon jól zajlottak le, és ezáltal sikerült előkészíteni ezt a közös állásfoglalást, és felhívni a figyelmet arra, hogy mi történik jelen pillanatban Törökországban. Nem csak arról van szó, hogy a CHP képviselője, illetve Isztambul főpolgármestere nem tudja ellátni a feladatát, sok politikai aktivista került börtönbe, persze ilyet más országokban is látunk, de ebben az esetben megválasztott polgármestereket távolítottak el. Mi az Európai Parlament részéről viszont amellett döntöttünk, hogy a demokrácia kihívásait, az emberi jogokat és az emberek üldöztetését is szóvá tesszük Törökország kapcsán a terrorizmus elleni törvényel visszaélnek Törökországban, miközben Törökország hmm. nagyon fontos partnere is az Európai Uniónak. Azt hiszem, ez azt is jelenti egyúttal, hogy a külpolitikánk nagyon nagy kihívások előtt áll. Egész sor ehhez hasonló állásfoglalásokra lesz szükség Törökországgal kapcsolatosan, és meg vagyok győződve arról, hogy a mi frakciónk és a többi frakció is a jövőben bármikor napirendre tűzi ezt a témát, mindig akkor, amikor minden egyes alkalommal, amikor lábbal tiporják emberek jogait és az emberi jogokat általában. Remélem meg tudjuk szavazni ezt, mindannyian ezt az állásfoglalást, és remélem sikerül támogatnunk a törökországi demokratikus folyamatokat és a demokratikus erőket. Köszönjük szépen, Demirel asszony következik két perc. Elnök úr, hölgyeim és uraim, valóban önkormányzati választásokra került sor Törökországban, és a választópolgárok döntést hoztak. Mi történik ezután? A megválasztott polgármesterek nem tudják ellátni hivatalukat, az önkormányzatokat gyakorlatilag központi irányítás alá helyezték. Ez nem demokratikus, és ez elfogadhatatlan. Ezt így világosan ki kell mondanunk. De itt még nem állhatunk meg, ugyanis, kedves kollégák, az AKP a CHP politikusait szisztematikusan megtámadja, Kaftán Noglu-ról már szó esett, aki tweetek, a Twitteren közétett rövid szöveges üzenetek miatt börtönbüntetésre ítéltek. Hát ez őrület. Jelen pillanatban, kedves kollégák, több mint 5000 HDP tag ül börtönben, ellenzékieket, másként gondolkodókat, újságírókat tartanak fogva. Ez így nem mehet több, tovább. Szeledin Dimértás az egyik legismertebb politikus a börtönbe vetettek közül, mindenképpen szolidárisnak kell lennünk velő, vele. Erdogán nem egy erőpozícióból cselekszik, hanem egy meggyengült pozícióból, hiszen az önkormányzati választások alkalmával egyértelműen vereséget szenvedett el. Az ellenzék összefogott, és megmutatta, hogy igenis lehet változtatni Törökországon belül. De nem csak a jogállamisággal vannak gondok Törökországban, hanem a sajtószabadsággal is. Tudták-e például azt, hogy Törökország azon országok közé tartozik, ahol a legtöbb nőt gyilkolják meg? Tudták-e azt, hogy Törökországban egyre több a nemi erőszak a gyermekek ellen, mégpedig vallási intézményekben, létesítményeken belül. Emellett masszívan elnyomják a szakszervezeti aktivistákat, ellehetetlenítik a működésüket. Ez, kedves kollégák, nagyon fontos, erre oda kell figyelnünk. Törökország válságon megy keresztül, gazdasági és politikai értelemben. Ez a kétfajta válság kölcsönösen erősíti egymást. A lakosság helyzete egyre rosszabb, Erdogán pedig csak az érdekli, hogy hatalmon maradhasson. Ezért, kedves kollégák, a következendő hónapokban szenteljünk nagyobb figyelmet Törökországnak, és kezdjük a saját politikánkkal változtassunk a politikánkon, hagyjunk fel az elszentséggel. Mindenképpen fel kellene mondani például, illetve meg kellene szüntetni a menekültügyi paktumot, mert egyre több török is ide kényszerül menekülni az Európai Unióba. Sojdrova asszony, két perc. Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, meg szeretném köszönni minden társszerzőnek, akik um, jegyzik ezt az állásfoglalás indítványt. Támogatni kell a demokratikus erőket Törökországban, és meg kell mutatnunk, hogy komolyan veszik az emberi jogok helyzetét Törökországban. A jelenlegi török kormány minden határt átlépett. A kurdok helyzetem régóta aggasztó, de az itt leírt események kapcsán mindenképpen fellépésre van szükség. Meg kell mutatnunk a török kormánynak, hogy az Európa Tanács és a NATO tagjaként nem viselkedhet így. A PKK a PKK-t terrorista szervezetnek tekinti az Európai Unió is, ez azonban nem azt jelenti, hogy Törökország a közösségi bűn, a kollektív bűn elvét alkalmaz, hogyha minden kurt politikussal szemben. Ez genocidiumhoz, népírtáshoz vezet. Ne. Törökország voltak éppen saját maga ellen harcol, meg kellene találnia az együttélés, a kurdokkal való együttélés megfelelő jogi kereteit. Felsoroljuk az állásfoglalásunkban a leváltott polgármesterek nevét, akiket megválasztottak és egyszerre leváltottak. A kormány az ellenzéki CHP-t is ezzel nyomás alá helyezi. Ezt nem fogadhatjuk el. Erdogánnak fel kell készülnie arra, hogy egy demokráciában bizony néha az ellenzék is nyerhet. Az ellenzéknek pedig igenis, illetve megválasztott képviselőknek az fennáll az a joga, hogy a mandátumukkal éljenek. Nem csak az Emberi Jogok Európai Bírósága foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, hanem az Európa Tanács is vizsgálódik a Törökország eh, helyzetével. Törökország új képviselet épületet épített, de hát ezt lehet, hogy nem fogják tudni használni. Köszönöm szépen. Most pedig a frakciók nevében következő felszólalók jönnek. Először a néppárt nevében Krisztofor úr kettő percben tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elmúlt években egy olyan gyakorlat kristályosodott ki, amely aggasztó. Lábbal tiporják az emberi jogokat, elnyomják a demokráciát Törökországban. A törvények és a szabályok semmi bevétele azáltal, hogy leváltották a demokratikusan megválasztott polgármestereket, arról tanúskodik, tehát, hogy Törökország egy olyan ország, amely maga-maga terrort gyakorol. Ez a politika pedig kisugárzik majd a szomszédországokra. Az én hazám újton újra maga is áldozatává válik a török expanziós és um, ciprusi um, op- okupációs politikájának. Ez egyszerűen valóság. Egy újabb állásfoglalás elfogadásával nem fogunk ezen változtatni nekünk, az Európai Parlament demokratikusan megválasztott képviselőinek világos üzeneteket kell megfogalmaznunk, világos lépéseket kell követelnünk. Az Európai Tanács restriktív intézkedéseket foganatosítottak akár európai tagállamok ellen. Nos, hát itt az ideje annak, hogy Törökország ellen is ilyen fellépést lássunk az Európai Tanács részéről minnyájunk feladata, minnyájunk kötelességem, hogy valamit tegyünk. Világos üzenetet kell megfogalmaznunk Törökország irányában. Nem támogathatjuk Erdoánt, nem szabad pénztámogatást adni neki, nem szabad rokon szenveznünk velő, velük, illetve azokkal, akik Törökországban ezeket a problémákat létrehozták. Törökországban és Törökország határain túl Nyilvánvaló, hogy ez az állásfoglalás sem fogja megrendíteni Erdogán, de Erdogán sok szálon függ az Európai Uniótól, és hogyha megfenyeget bennünket, illetve Ciprus, Ciprust, és azt mondja, hogy nem tartja tiszteletben a kizárólagos gazdasági zónát, ez igen aggasztó. Még egy valamit el szeretnék mondani. Törökország függ az Európai Uniótól, a török támogatási eszközök törlése oda vezetne, hogy Törökországnak reagálnia kellene végre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a szocialista frakció nevében megadom a szót Szantos képviselőnek egy percre. Elnök úr, az, hogy egyre fokozódik a helyzet a török hatóságok egyre inkább eltávolítják az összes ellenzéki személyt, ez mindig is az elmúlt évek során is aggasztó volt. Az, hogy a helyi önkormányzatok dolgozóit, a megválasztott polgármestereket eltávolítják, nem meglepő. Március 31-én a városi tanácsnokokat leváltották, és hasonlóképpen történt a polgármesterekkel is. Nagyon sok mindenkit megfélemlítenek, és mi ezek előtt nem állhatunk meg. Ez egy olyan vörös vonal, amelyen nem lehet átmenni, ezt nem szabad elfogadnunk, és fel kell lépnünk elő, ellenük. Egyértelmű az, hogy az isztambuli, az isztambuli történések miatt is fel kell háborodnunk, és a büntetőjogot, illetve a terrorizmus ellenes jogszabályokat nem lehet arra használni, hogy a hatalom kritikusait eltávolítsák. Az Európai Unió ezt nem fogadhatja el, mert itt gyakorlatilag az emberek döntését akarjuk megkérdőjelezni. Köszönöm. Köszönöm a Rio, Renew Europe nevében következik Strugárió képviselő. Köszönöm szépen. Románul fogok felszólalni. Az a helyzet, hogy az Erdogán rezsim alapjai kezdenek el rengeni. A júniusi választásokon ez egyértelművé vált, hiszen 10-ből 7 nagy városban veszített, és aztán ugye az, hogy formálisan megpróbálnak um, revansot venni, és börtönbe zárják az ellenzéki képviselőket, az igaziból uh, nem ingatja meg az embereket, sőt. Erdogán uh, nem érdekli a demokrácia, az emberi jogok, uh, és az sem, hogy politikai döntést adjon az emberek kezébe. Ezt egyébként az is mi sem bizonyíthatja jobban, mint hogy leváltották a megválasztott polgármestereket, ezért azt hiszem, hogy az álságos hozzáállásunkat le kellene állítanunk. Nem szabad, hogy gazdaságilag együttműködjünk velük, és közben az emberi jogi jogsértéseket toleráljuk. Köszönöm szépen. Most pedig megkapja a szót Kunke képviselő másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió egy intézmény, mi pedig az Európai Parlament részéről az EU polgárok által megválasztott képviselete, vagy, képviselete vagyunk. Ez azzal is jár, hogy ki kell mondanunk az igazságot, beleértve azt, hogy mi történik már az elmúlt években, mi történt az elmúlt években, hónapokban Törökországban. Emberjogi jogsértéseket láthatunk, valamint a nemzetközi jog megsértését. Demokratikusan megválasztott polgármestek, polgármesterek, egyetemi hallgatók, akadémikusok, aktivisták, politikusok, mind-mind megéleti őket a jog, hogy hallathassák hangjukat, ugyanakkor éppen azért, mert élnek ezzel a jogukkal, terrorizmussal vádolják őket. Emlékeztetjük a török hatóságokat arra, hogy követeljük ezen személyek azonnali szabadonbocsátását. És még egyszer emlékeztetjük Erdogánt arra, hogy véleményünk szerint, hogy mi pontosan nyomon követjük azt, hogy ő mit tesz, ez a jövőben sem változik, és folyamatosan felhívjuk a figyelmet a jogtiprásokra, mert a történelem megtanította nekünk, hogy nincs más választásunk. Elnök, köszönöm szépen. Az ID frakció részéről Zimnyok úr következik egy percre. Meine Damen und Herren, Hölgyeim és uraim! Törökországban ismét nő a feszültség. Erdogan abszolutisztikus uralkodóként viselkedik, és azzal fenyegeti az Európai Uniót, hogy rászabadítja a migránsok tömegét, gyakorlatilag megfenyegetve ezzel az Európai Uniót. A saját népe ellen folytat háborút, többek között a kurdok ellen, és most a demokratikusan megválasztott polgármesterek eltávolításával lábbal tiporja a demokráciát. A PKK támogatását nevezik meg vádpontként. Az egykori miniszterelnök Davotoglu esete és mások esetei is azt muta, bizonyítják, hogy ezek csak ürügyek. Az Európai Uniónak most el kell ítélnie ezeket a cselekményeket, sőt, a szájhősködésen is túl kell lépnie, és végre meg kell tennie szükséges gyakorlati lépéseket. Ezért felszólítom az Európai Bizottságot, hogy egyszer s mindenkorra vessen véget a törökországi csatlakozási tárgyalásoknak, az, e- a Törökországnak nincs helye Európában. Köszönöm szépen. Zahradi úr kapja meg a szót az ECR frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. 2004 óta 15 éven keresztül voltam az EU bővítési bizottságának a tagja. Ez volt az első év, hogy nem ö, pályáztam erre a pozícióra, mert úgy gondolom, hogy zsákutcából jutottak a tárgyalások. Én hagyományosan támogattam Törökország csatlakozását, de meg kellett változtatnom a véleményemet, mégpedig azért, mert a pucs, a pucs kísérlet után gyökeresen megváltozott a helyzet a hadseregben, az állami adminisztrációban, az egyetemeken, a médiumokban boszorkányüldözést folytattak, az elnyomás példátlan szintet ért el. Amit ma tapasztalunk, azt le, az igen aggasztó, a rezsim már a demokratikusan megválasztott helyhatósági politikusokat is támogat, támadja, és ez teljességgel elfogadhatatlan legyünk igazságosak. Beszéljünk világosan. Mondjuk meg őszintén, ilyen feltételek mellett Törökországból soha nem válhat az Európai Unió tagja. Köszönöm szépen, a GUA Engel nevében Willumsen úr kap szót, egy percben tessék parancsoljon Willumsen képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr! Képviselőtársaim, a törökországi helyzet tökéletesen elfogadhatatlan. A demokratikusan megválasztott kurd polgármestereket leváltották, a baloldali uh, kurd párti um, elnökjelölt Dimirtas börtönben van, az egyetlen bűne az, hogy élt a szólásszabadság jogával. Sok ezer parlamenti képviselő, a CHP párt tagjai, és sok, sokan mások börtönben vannak. Mindennek következményekkel kell járnia. Erdogan fellépését nem fogadhatjuk el, tennünk kell valamit. Kedves kollégák, az a sok milliárd euró, amit az EU Törökországnak küld, ezt, ezeket a pénzcsapokat el kell zárni egész addig, amíg Törökország nem biztosítja a demokratikus jogokat. Ezt érdemlik a török emberek, ezt érdemli a demokratikus ellenzék, és ezt érdemlik az európai adófizetők is. Köszönöm szépen. Most pedig a függetlenek nevében Ríz Mogasszony kap szót másfél percben. Thank you, Chair. And thank... Köszönöm szépen, és köszönöm szépen azoknak az embereknek, akik hittek a Brexitben az East Midlandi régióban. Köszönjük az ő választásukat. Ami Törökországot illeti, nagyon rossz mindannyiunknak azt látni, hogy a demokráciát ennyire megkérdőjelezik, ennyire közel hozzánk. Az Európai Unió még ennek ellenére sem mondta ki, hogy a török csatlakozás egy fiaskó, illetve hogy erre nincs szükség. Olyan országok, mint Törökország csatlakozása tulajdonképpen aláássák az emberek akaratát a tagállamokban. Tegnap brit képviselők azt kérték, hogy a Brexitet tovább halasszuk, és ezzel az brit emberek akaratát arcul csapják. Nagyon sajnálatos az, hogy ez az aspiratív föderáció, amelybe Törökország is csatlakozni kíván, közben a saját embereik, a saját választópolgáraik demokratikus mandátumát megcsúfolja. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig két percben megkapja a szót Szokol képviselő. Köszönöm szépen, e, alelnök úr. Mindannyian tudjuk, hogy Törökország nagyon fontos szomszédja az Európai Uniónak. A gazdasági fejlődés és a migráció témáján túl, amiről ugye már sokat hallhatunk, Törökország nagyon fontos az elhelyezkedése szempontjából is, főként Bosznia-Hercegovina szempontjából. Évek óta növeli befolyását ebben az országban, és azt hiszem, ezt semmiképpen sem hanyagolhatjuk el. Az Horvátországot veszélyeztetik a Bosznia-Hercegoviniában működő különböző politikai erők, gyakorlatilag nem kapják meg az őket megillető jogokat a Bosznia-Hercegovinában élő horvátok, és ez nagyon szorosan összekapcsolódik azzal, hogy Törökország megpróbálja ebben az országban is érvényesíteni az érdekeit. Ami az elmúlt évekbeli török fejleményeket életé láthatjuk, hogy a demokrácia egyre, helyzet egyre romlik, lábbal tiporják eh, a jogállamiságot, az emberi jogokat, eh, az alkotmányos rendet. Ez különösen ö, eh, súlyosá vált a 2016-os sikertelen pucskísérlet után. A média képviselőit és a különböző politikai aktivistákat folyamatosan üldöztetés éri, és sajnálatos módon most már a demokratikusan megválasztott önkormányzati képviselők esetében is így van ez. Ez a fajta degradáció folyamatos, az Atatürk féle hagyományok, a demokrácia, a jogállamiság, a modern szekuláris állam, ezek mind-mind a múlté. Törökország nagyon fontos az Európai Unió szempontjából, de a kapcsolatok magasabb szintre emeléséhez az kell, hogy Törökország visszatérjen a korábbi értékeihez, hogy az önkormányzati, a demokratikusan megválasztott önkormányzati képviselők számára lehetővé tegyék, hogy ellássák a munkájukat, és hogy Törökország visszatérjen az jogállamisághoz. Köszönöm. Köszönöm szépen. És ezzel most megadom a szót uh, Heinaluma képviselőnek. Köszönöm szépen. Törökország rendkívül fontos szomszéd számunkra politikai, illetve gazdasági szempontból, de az állampolgárokkal való kapcsolat szempontjából is nagyon fontos. Jártam Törökországban, és ott találkoztam az emberekkel is, akik egyrészt optimisták voltak, és hittek a jövőben, és a demokrácia, illetve a választások győzedelmeskedésében, de ugyanakkor nagyon aggódnak eh, amiatt is, hogy a központi kormány hogyan viselkedik, és eh, ez az utóbbi időben hogyan mutatkozott meg a megválasztott polgármesterek elmozdításán keresztül. Az Európa Tanácsban is nagyon sokszor téma Törökország, a demokratikus eh, alapelveket nem lehet megsérteni, és nem tudjuk elfogadni azt, ami Törökországban történt. El kell fogadnunk ezt a nagyon erőteljes üzenetet, amelyet az állásfoglalásunkban megfogalmaztunk, és ezzel tudjuk a török demokrácia ügyét előrevinni. Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne, kedves kollégák. Vajon Törökországban az elnyomás miért nem szűnik meg? Vajon a török elnök hogyan, miért járhat el úgy, ahogyan megtesz, egy, egyre elfogadhatatlanabb és érthetetlenebb az, ami történik. Ugyanakkor ugye itt többen is arról beszéltek, hogy azért van remény, egy tehát amikor fiatal parlamenti képviselőket megválasztanak, ugyanakkor azt hiszem, hogy ugye új pártok is születnek, és ez önmagában nagyon jó. Erdogan úr pedig aggódik, mert bizony a demokrácia egyre hangosabban kopogtat az ajtón, és itt az ideje annak, hogy a demokratákat ebben az országban támogassuk még inkább. Köszönöm szépen. Most pedig Alfonszi képviselője szó egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a sürgősségi állásfoglalás az új demokrácia ellenes fellépés miatt ennyire sürgős. Az Erdogán rezsim eltávolított három nagy kurdisztáni város polgármesterét, és ezzel semmibe vette a választások eredményét, fel kell lépni, erőteljesen kell fellépni, és ezzel segítünk azoknak, akik Törökországban a demokrácia ügyét komolyan veszik. Ugyanakkor tudnunk kell azt is, hogy milyen politikai célokról van itt szó. Ugye a kurd mm, nép szeretné elfogadtatni Törökországban történelmi jogait. A dialógust, a párbeszédet elutasítják Kurdisztánnal, amely viszont politikai autonómiára törekszik. Ennélkül pedig nem lesz sosem fenntartható demokrácia Törökországban, Európának hozzá kell járulni ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. Köszönöm szépen. Lancsini képviselője szó, egy percben. Köszönöm szépen. Nem szabad elhangattatnunk, hogy Erdogán ismét tisztogatásokat végez a három legfontosabb kurd városban, amelyeket nagy, akiket nagy többséggel támogattak és demokratikusan választották meg ezeket a polgármestereket. Azzal vádolják őket, hogy a PKK fegyveres frakciójához tartoznak, és ezért nem tetszenek egyszerűen a központi eh, hatalomnak. Tudom, én is voltam polgármester, hogy mennyire fontos a bizalmi légkör az emberekkel, úgyhogy ezért is nagyon bosszant az, hogy Erdogán megint azt képzeli, hogy eh, a népek, eh, illetve hogy a nép akaratát lábbal tiporhatja, az Európai Unió és a külügyi főmegbiztos, főmegbizottnak valamit tennie kell, konkrétan kell felépnie egy olyan vezető ellen, aki a saját népének az alapjogait tiporja, és Európát is állandóan fenyegetés közben az iszlám fundamentalizmus támogatja az Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalások egyáltalán nem haladnak, és az észak-ciprusi helyzetet sem oldották még meg, úgyhogy a tárgyalásokat be kell rekeszteni véglegesen, és hogyha ténylegesen demokratikusak és jogszerűek, szabadságpártiak akarunk lenni, akkor vissza kell utasítani a török csatlakozási kérelmet. Köszönöm szépen. Georgiú képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Minden egyes alkalommal, amikor Törökországról vitázunk, akkor egy képet látok magam előtt. Az egyik oldalon ott van Erdogan, aki befogadott 4 millió menekültet, a másik oldalon viszont itt vannak Törökország EU-hoz fűződő kapcsolatai. Láthatjuk, hogy ezek a kapcsolatok egyenlőre fennállnak, és az európai polgárok pedig aggódnak, az elnök közbeszól. Elnézést kérek, Georgiú úr. Kérem, kezdje előről, mert azt hiszem az angolra történő tolmácsolás nem működött jól. Tehát még egyszer megkapja ugyanazt a hozzászólási időt, előről kezdheti. Most működik a tolmácsolás, kezdje el kérem újra. Elnök úr, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Minden egyes alkalommal, amikor Törökországról van szó, akkor egy képet látok magam előtt. Egy itt van Erdogan, aki befogadott országába 4 millió menekültet, a másik oldalon viszont szoros kapcsolatokat ápol az Európai Unió tagállamaival, és az európai állam és kormányfőket újra és újra nyomás alá helyezi. Amíg ez a kép nem változik, addig Törökországot továbbra is önkényesen kormányozzák, Észak-Ciprus továbbra is túlszulejtik majd, és a saját lakosságának jogait pedig lábbal tiporja a vezetőség. Polgármestereket távolítanak el posztjukból, üldözik a kurdokat, a az értelmiségieket, akadémikusokat, egyetemi hallgatókat. Von der Leyen asszony, tisztelt Európai Bizottság, végre vessünk véget annak, hogy csak az emberi jogok helyzetéről beszélünk Törökországban, beszéljünk általánosságban a török helyzetről. Legosz képviselő, köszönöm szépen, elnök úr. Teljesen igazuk van azoknak, akik a demokrácia helyzetének romlásáról beszélnek Törökországban, de én magam olyan személy vagyok, aki közvetlenül megéltem az ilyenféle visszaéléseket. Engem négyszer választottak a görög parlament képviselőjévé, és velünk szemben, az én pártommal szemben annak idején igazságtalan üldöztetés zajlott. Annak idején 18 hónapig illegálisan börtönbe zártak minket, az akkori miniszterelnök Antonius Samaras parancsára. Akinek kétségei vannak ezzel kapcsolatosan, nyugodtan olvasson utána, vannak beszámolók, és elérhető az ügyészség által megfogalmazott vádirat is. Itt is választott képviselőkkel szemben jártak el. Törökországban nagyon súlyos a helyzet, Törökország sohasem lehet az EU tagja, és ott gyakorlatilag nem Erdogán a probléma, hanem maga az egész ország, Törökország mindig is így lépett fel, mindig is megsértette a nemzetközi jogot, és mindig a maga szája íze szerint értelmezte a jogokat. Kefala Janis képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Három megválasztott polgármester leválasztása, leváltása lábbal tipori az emberek akarát, és megsérti a demokráciát. Törökország a 2016-os pucskísérlet után példátlan autoriter útra lépett, egyre inkább leválasztotta magát a világról, miközben állítólag az Európai Unió tagjává szeretne válni. Nem tartja be emberi jogokat, nem tartja be az állampolgárainak alapjogait, és a szomszéd országokkal való jó szomszédi kapcsolatokat sem tartja be. Görögországra gondolok, de ugye Cipruson továbbra is Törökország még eh, okkupációt folytat, elfoglalja félszigetet. Törökország Európát fenyegeti. Törökország Európát, az európai értékeket nem fogadja el. Ezzel az állásfoglalással ismét elítéljük a török eh, vezetés antidemokratikus hozzáállását. Köszönöm szépen, most pedig Incsér asszony kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy bírósági eljárás indult Demusztás ellen, aki az ellenzék egyik vezetője. És azt állítják, hogy a török állam ellen lépett fel, már pedig csak a politikai véleményét hangsúlyoztam, ezzel pedig Törökország, a török, török rezsim az emberi jogokat sértette meg. Ki kell mondanunk végre, hogy a török jogrenddel komoly problémák vannak. 2018-ban az újságírók védelméről szóló bizottság nemzetközi e, bizottság kimutatta, hogy az újságírók Törökországban komoly veszélyben vannak. A három polgármester Mardin Özköke Vanból és Mirzakil ártatlanul kerültek leváltásra. Mi több, tegnap arról értesültem, hogy Jambakir provinciában további polgármestereket váltottak le. Sokakat terrorizmus vágyával vádoltak meg, miközben ők békésen a demokrácia és a nép szabadsága érdekében dolgoztak. Fontos az, hogy itt az Európai Parlamentben egy demokratikus és igazságos világért szálljunk síkra. Úgy gondolom, hogy minden politikai erőnek azon kell dolgoznia, hogy mindenkit szabadon bocsássanak Törökországban, aki politikai elítélt. E az EU, EU továbbra is 1,18 milliárd eurót utal át Törökországnak előcsatlakozási támogatásként, ahelyett, hogy megszüntetni a tárgyalásokat. Az úgynevezett menekültügyi megállapodás pedig onnan ered, hogy képtelenek voltunk megvédeni saját határainkat hogy a menekültügyi megállapodás mennyire vezetett a migrációs áramlat csökkenéséhez, ez mindig kétséges. Törökország újra azzal fenyeget, hogy visszalép a megállapodástól. Az, ami ez polgármesterekkel történik, botrány. Lehet, hogy sokak örülnek annak, hogy folyamatosan megzsarolják őket. Európai, az Európai Uniót az orránál fogva vezetik. Mi azonban az én pártom világos fellépést vár, mondjuk ki, hogy nincs Törökországnak európai esélye, szüntessék meg a tárgyalásokat, és határozottan lépjenek fel Törökországgal szemben, ezt követeljük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Vesz képviselő egy percben. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen. Mm, sokat vitázunk erről az aggasztó helyzetről, de az Európai Unió nagyon álságosan áll hozzá a demokráciához. Törökországban idén az év elején voltak önkormányzati választások, és így az ellenzék nyert Isztambulban is. Ennek ellenére Erdogan úr, amikor az AKP-val találkozott, azt mondta, hogy ez a legjobb út arra, hogy meg tudjuk Törökországot őrizni a demokrácia és a jogszerűség útján. Valójában pontosan Ferhofstadt úr volt az, aki azt mondta, hogy egyezkedjünk Törökországgal, ez pedig elfogadhatatlan, és semmi értelme nincs a csatlakozási tárgyalásoknak sem. Hogyha a Brexit pártiak véleményére kíváncsiak, akkor azt látjuk, hogy az Európai Unió a liberális demokrata pártot támogatja az Egyesült Királyságban, hogy megfordítsa az ottani népszavazás eredményét. Köszönöm szépen. Skittedál képviselő következik két percben. Köszönöm szépen. Nagyon sok oka lehet annak, hogyha Törökországgal öm, ennyire öm, nem vagyunk, tehát ennyire kesztyűs kézzel bánunk, Hát azért a türelmünk nekünk is elfogyott, bár nagyon sok mindenben együtt kell működnünk Törökországgal, például a menekült helyzetben is. A demokratikus intézményeket meg kell erősíteni. 2016-ban volt egy államcsíny, és azóta fenntarthatatlan a helyzet. Gyakorlatilag Erdogan részéről nincsen arra utaló jel, hogy változni szeretne. Sőt, egy olyan időszakot élünk meg, amelyben az a jellemző, hogy nem is lesz hatása annak, amit mondunk, és az országban az emberi jogokat állandóan lábbal tiporják. Embereket börtönöznek be az ellenzéki politikusok köréből, és ugyanakkor mi mit teszünk, csak állásfoglalásokról szavazunk, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy az idén március 31-én megválasztott polgármesterek eltávolítása megint csak azt mutatja, hogy Erdogan a mi türelmünkkel visszaél. Ez elfogadhatatlan, Törökország nem olyan ország, mint egy másik, hiszen Törökország tagjelölt ország, az EU tagja szeretne lenni, és azt hiszem, hogy a türelmünknek is határt kell szabni. El lehet persze távolodni a demokratikus értékektől, hogyha Törökország ezt kívánja tenni, akkor viszont nem veheti komolyan egyben az Európai Uniót sem. Köszönöm egy percben, Benefei képviselő. Elnök úr, Erdogan hozzászoktatott ahhoz, hogy ilyen drámai események tanúi legyünk, például, hogy a demokratikus polgármestereket leválasztotta, ahol az eredménnyel nem volt elégedett főleg ezek a kurd, a dél-keleti kurd térségekben történtek. Ezzel ismét megmutatta Erdogan, hogy a választás számára csak képmutatás, voltak éppen demokrácia már nem is létezik Törökországban. Hogyan nevezünk a demokráciát, amikor Demirtás kvázi három éve politikai oknál fogva börtönben van, vagy ahol európai képviselők, én is többek között 2016-ban nem is látogathattuk meg Demirtest a börtönben. Ezen oknál fogva az elmúlt években világos üzenetet fogalmaztunk meg Ankara irányába, különösen a pénzeszközök átcsoportosítása vagy megcsök, megnyírbálása segítségével, az előcsatlakozási támogatásokról van szó, illetve az a fontos, hogy éppen a civil társadalom irányába csoportosítsak ezeket a pénzeket, hiszen ők küzdenek az emberek jogaiért. Erdogan egy autoriter vezető, de ugyanakkor azt látjuk, hogy a török társadalom él és szabadságra vágyik. Változásra van szükség. Köszönöm. Köszönöm, bizottó képviselő. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Törökország története példátlan, és azt mutatja, hogy soha nem lesz európai tag. 80 millió muzulmán él Törökországban, ebben az országban a szabadságot, az emberi jogokat minden nap lábbal tiporják, tiporja az Erdogán a diktatúra. Európa ugyanakkor több milliárd eurót utal a Törökországnak, egy olyan országnak, aki az ér, érveink, érdekeink, az elveink és a szabadságunk ellen van. Az Erdogan diktatúra veszélyezteti az egész régiót, veszélyezteti a saját városainkat, egyben. Kedves kollégák, itt az ideje annak, hogy a képmutatásnak véget vessünk. Legyünk elég bátrak, és mondjuk el világosan és egyértelműen az Európai Unió azonnal, de azonnal megszakítja a tárgyalásokat Törökországgal arról, hogy Törökország valaha is taggá válhasson. Köszönöm. Köszönöm szépen. Furlesz úr kap most szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok minden hangzott el, nagyon sokféle vélemény hangzott el, és itt az ideje végre, hogy tegyünk is valamit, mert ez az egyetlen nyelv, amelyet Törökország ért, ez egyértelmű. Törökország ciprusi, illetve a Törökország általi ciprusi megszállás szerintem ez egyértelművé teszi, hogy cselekednünk kell. Én ciprusi vagyok, és itt a házban állandóan önállásfoglalásokat fogalmazunk meg mindeközben, amelyek túl eufemisztikusak. Itt az ideje, hogy végre cselekedjünk, mert Erdogan csak ebből ért. Az általunk megvitatott politika egyik áldozata az én hazám is. Mi látjuk, hogy Törökország megsérti a jogszabályokat. Hadihajókkal vették körbe a hazámat, ezzel is megsértve az idevágó ENSZ határozatokat. Szerintem Törökország ilyesfajta magatartását nem fogadhatjuk el. Itt az ideje, hogy összefogjunk és végre lépéseket tegyünk annak érdekében, hogy az Erdogán rezsimet megregulázzuk. Itt az ideje, hogy világos üzenetet fogalmazunk meg Ankara felé. Azt kell üzennünk, hogyha Erdogan ugyanezen az úton jár tovább, akkor annak ára lesz. Nem szabad szépelegni Törökországgal, én a magam részéről mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy végre konkrét lépes, lépéseket tegyünk ezzel a török rezsimmel szemben. Elnök, köszönöm szépen, most Mavrides úrnak adok szót egy percre. Köszönöm, elnök úr. Három megválasztott török polgármester eltávolítása és a kurdokkal való bánásmód több kérdést vet fel. Meg kell kérdeznünk magunktól, hogy Törökország vajon tényleg demokratikus ország-e. Teljesen függetlenül attól, hogy milyen véleményt képviselünk, ezzel erre a kérdésre választ adott már az Emberi Jogi Bíróság. Ugyanis az Európa Tanács illetékes emberjogi megbízottja világosan megállapította, hogy Törökországban szisztematikusan sérül a, az igazságszolgáltatás függetlensége. Hát fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy elfogadható-e, ha egy ország vezetése instrumentalizálja, eszközé silányítja az igazságszolgáltatást, és beszélhetünk-e ez esetben demokráciáról? Ugyanis Erdogan esetében pontosan ez történik, az igazságügyi szerveket saját érdekei érvényesítésére használja. Ugyanezt történik egyébként Boszniában, ugyanezt történik az én hazámban is, Észak-Cipruson. Ott döntést hoztak arra vonatkozólag, hogy iszlamizálni kívánják az én hazámnak ezt a részét. Elége az, elnök úr, hogyha elfogadunk egy újabb állásfoglalást, vagy végre teszünk konkrét lépéseket is, amelyek árat szabnak a török fellépésnek. Olivier képviselő, köszönöm szépen. Nem olyan régen a török eh, elnök Erdogan úr azzal fenyegette meg Európát, hogy amennyiben nem kap további pénzt, forrásokat, akkor majd Európára ráönti a menekült áradatot. Törökország megvéd bennünket, így állítja be magát, de hát valójában egy új török birodalom szultányaként viselkedik, és ez a viselkedés, ez Görögországgal vagy Ciprussal szemben is elfogadhatatlan. És a kollégák eh, elmondták már azt is, hogy eh, mi történik pontosan. Ami a török diaszpórát illeti, azzal kapcsolatban is eh, fontos az, hogy fellépjünk, és ne fordítsunk hátat ezeknek az embereknek. Törökország Európából a gyengeség birodalmát fogja kovácsolni, és nincsenek fegyvereink, gyakorlatilag a migráció fenyeget bennünket, amelyeket most már tömegpusztító fegyverként kíván bevetni mm, Török, Törökország, úgyhogy ez nagyon nagy hiba. Köszönöm szépen, Papadakis képviselő következik. Köszönöm szépen. Nos, nézzük meg, hogy Törökország mit is tesz az Európai Uniós értékekkel, hogyan tiporja lábbal azokat és az emberi jogokat is. Mi pedig különböző állásfoglalásokat készítünk, és persze erre fittyet hány Törökország. Ami az eredményeket illeti, egyértelműnek a politikának az eredménye, és az, hogy ez hová vezet. Most például egyszerű közigazgatási döntéssel eltávolítják um, a polgármestereket, akiket uh, terrorizmushoz közel álló személyekkel uh, váltanak le, és őket uh, kormánykomisszárok váltják fel. Tudjuk, hogy mi történik a börtönökben, mennyi mindenkit börtönbe zártak, és tulajdonképpen az összes ellenzéki politikust üldözik. Az Európai Unió politikáját sem, illetve hogy famagusztával kapcsolatban sem történik semmi. Törökország kinevet bennünket. Köszönöm szépen, egyértelmű az is, és ki is derült a vita során, hogy Törökországban mennyire autoriter rezsim alakult ki, a polgármesterek leváltása csak a legutolsó abban a sorban, amelyet ebből a szempontból tapasztalhattunk. A belső ellenzéket, legyenek azok az egyetemek képviselői, parlamenti képviselők, önkormányzati képviselők, vagy akár más iszlám hitű emberek is, hogyha a rezsimmel szemben állnak, akkor őket ellehetetlenítik. Ez egy valóban aggasztó helyzet a demokrácia szempontjából is, és Törökország geopolitikai szempontból is fontos szerepet tölt be, ezért is nem csukhatjuk be a szemünket, és fel kell tennünk magunkat azt a kérdést is, hogy vajon ki lehet-e szervezni Törökországba az EU külső határait, mert gyakorlatilag a menekültekkel kapcsolatban semmiféle jogszerűség nem várható el Törökországtól. Ők fityet hánynak a szabályokra és az emberi jogokra. Джабаски képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ugye itt nem csak polgármesterekről van szó, hanem újságírókról is. Bulgáriában is járt egy újságíró, akit aztán bebörtönöztek, és hát végre ez a borzasztó, a mocskos plenáris ülés is figyelembe veszi azt, hogy mi történik Törökországban, és saját magunknak gratulálunk. Erdogan egy diktátor, és a az újságírókat bebörtönzi, ugyanakkor az Európai Unió milliárdokat ad Törökországnak, miközben ugyanaz folytatódik, ami eddig is volt. Ez a pénz pedig az európai adófizetők pénze, és most megpróbálunk megint tárgyalásokat folytatni az importtal kapcsolatban, miközben Törökország nem veszi figyelembe az európai környezetvédelmi normákat, környezetszennyező módon termel, ez egy, áz, ez egy tehát visszaélés. Köszönöm szépen, elkezdjük a spontán felszólalások körét. Négyen kértek szót, mind a négyen megkapják a szót, mind a négyen felszólalhatnak. Először Polcsák képviselő kap szót egy percben. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Köszönöm szépen, elnök úr. éles szavakkal szeretném elítélni mindazt, ami Törökországban történik. Demokratikusan választották meg ezeket a polgármestereket, elfogadhatatlan, hogy őket leváltsák. Az alapvető emberi jogokat megsértik Törökországban, miközben Törökország az emberi jogok nemzetközi egyezményének, a, illetve az Európai Tanács egyezményeinek aláírója, de ezeket nem tartja be ahelyett, hogy tiszteletben tartaná az emberi jogokat, hamis vádakat emel a politikai ellenzékiekkel szemben, és nem csak a politikai szabadságjogokat, hanem a szabad, a tisztességes perhez való jogot, a vélemény szabadság, a szólásszabadság jogát is lábbal tiporják, vagy az önkormányzatisághoz való jogot is megsértik. Pedig ez egy Európa Tanácsi Egyezmény által biztosított jog. Az Európa Tanácsnak kevés ráhatási jogköre van, a tagállamok többet tehetnek. Köszönöm szépen. Megadom a következő képviselőnek a szót. Az elmúlt, nemrég megválasztott polgármesterek leválasztása egy hagyományba ül, illeszkedik, hiszen a kurd területeken állami küldötteket, komiszárokat neveztek ki, ezzel tönkretették a infrastruktúrát, ráadásul a korrupció is tombol. A HDP, a CHP polgármesterek helyreállították a rendet, többek között elkezdték fizetni az önkormányzati munkavállalók fizetését. Én büszkén vagyok a CHP barátja, többször jártam a területen, és riadtan látom, hogy a várost és a területet militarizálják barikádokat elemeltek, páncélozott harcjárművek jelentek meg a területen. Elképzelem, hogyha én itt, lanné, itt laknék ebben a városban, és csak mondjuk az önkormányzati adót akarnám fizetni, akkor mit gondolnék? Felháborító a helyzet, éppen ezért felszólalt a Léberpárti, munkaspárti polgármestereket Angliában, hogy hozzanak létre partneri kapcsolatokat a régió polgármestereivel, önkormányzataival. Köszönöm szépen. Yes. Gracias, presidente. Köszönöm szépen. Erdogán kormánya ismét közbeszólt és leváltott polgármestereket, sőt, be is be, börtönzik őket, csak azért, mert ők kritikusak a kormányjal szemben, vagy ellenzékeiek. És ugyanez a Törökország szeretne csatlakozni az Európai Unióhoz. Több mint két milliárd eurót adtunk csak a határkezelésre, és ugyanakkor az Európai Unióba való a csatlakozásért is egy csomó pénzt kap. Egyértelmű a helyzet. Az Európai Unió nem néz oda akkor, amikor Törökország az AKP-s politikusokkal eljár, és az egész Európai Uniós együttműködés, még az Unióhoz való csatlakozási tárgyalások is csak akkor valósulhatnak meg, hogyha a Törökország a politikai bebörtönzötteket szabadon engedi, és figyelembe veszi az emberi jogok szempontjait is. Ugyanígy a migrációval kapcsolatban nem szabad, hogy az Európai Parlament vagy bárki más európai intézmény Erdogánt támogassa. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezennel a spontán hozzászólások körét lezártuk, és megállapítom, hogy minden hozzászóló nagyjából ugyanazt a véleményt képviselte. Most pedig meghallgatjuk a bizottságot. Tessék, biztos asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők. Köszönöm önöknek ezt az aktuális vitát, amely sajnálatos módon azt bizonyítja, hogy a jogállamiság helyzete még mindig romlóban van Törökországban legutóbbi itt tartott vita óta. A legutóbbi júniusi önkormányzati választások alkalmával nagyon nagy volt a rász, ré, választási részvétel, erre joggal lehetnek büszkék a törökök. Azonban a demokráciát a választásokon túl is biztosítani kell, egy olyan politikai környezet létrehozásával, amelyben érvényesül a véleménynyilvánítás szabadsága, tiszteletben tartják a pluralitást, és elengedhetetlen, hogy a megválasztott tisztségviselők szabadon és üldöztetés, megfélemlítés, fogvatartás nélkül láthassák el a feladatukat. A legutóbbi választások után úgy döntöttek a török hatóságok, hogy a második legmagasabb szavazat arányt elért jelölteknek adják oda a vonatkozó posztokat. Ahogyan Mogherini főképviselő asszony is elmondta, ez alássa a választási folyamatot, és nem biztosítja, hogy az emberek akarata érvényesüljön. Emellett a folyamatok demokratikus voltát megkérdőjelezte azt is, hogy Mordin Van és Járvekér főpolgármesterét állami kormányzókkal helyettesítették. Ez megfosztja a politikai reprezentáció jogától, a helyi szintű politikai reprezentáció jogától a lakosságot, Törökországnak a helyi demokrácia érvényesülését gátló lépéseket vissza kell vonnia. Ez világosan kiderül a Velencei Bizottság ajánlásaiból is, valamint adódik ez Törökország Európa Tanács beli tagságából. Ahogyan többször is hangsúlyoztuk Törökország felé, tudjuk, hogy Törökország milyen biztonsági kihívásokkal néz szembe, és elismerjük Törökország terrorizmus elleni küzdelemhez való jogát, ugyanakkor ezek nem igazolják azt, hogy politikai okokból eltávolítanak tisztségviselőket. Sajnálatos módon a jogállamiság területén tapasztalt negatív fejlemények nem csak a legutóbbi önkormányzati választásokra terjednek ki. Még mindig rengeteg újságíró, író, akadémikus, politikus és emberjogi aktivista van fogságban Törökországban. Például Osman Kavala, akit közel két éve tartanak fogva, vagy Szeletin Demirtás, akinek az ügyét tegnap tárgyalta az Emberi Jogok Európai Bírósága. Emellett azt is látjuk, hogy többeket üldöznek, amiért például megsértették az elnöket, ezt mutatja Kenen Kaftancsoglú ügye is. Az Európai Unió következetesen felszólította Törökországot arra, hogy tartsa tiszteletben az alapjogokat, hiszen Törökország az Európa Tanács tagja és Európai Uniós tagjelölt ország is. Ez nem csak a tagjelölt státuszról szól, hanem arról is, hogy a török állampolgárok milyen országot szeretnének és érdemelnek meg. Egy olyan országot szeretnének, amelynek erős intézményei vannak, amely inkluzívabb, és ame, ahol mindenki megtalálhatja maga helyét, és ahol mindenki hozzájárulhat a török társadalom előrelépéséhez. Az Európai Unióban továbbra is támogatni fogjuk az erős, szabad, gazdag, demokratikus Törökországot, amely a szomszédságunkban és a régiónkban egy fontos partnerünk, és nem csak tagjelölt ország. Mindenjünk érdeke, hogy ehhez hozzájáruljunk, és minden török polgárnak tudnia kell, hogy számíthatnak az Európai Unióra. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Köszönöm szépen, hogy az elnök. 11 állásfoglalási indítvány érkezett be a vita végére, a vitának ezennel vége van, és a szavazásra ma kerül sor. A következő napirendi pont már, és különösen a rohingyák helyzete. Most egy percre Csernecki úrnak adok szót. Elnök úr, biztos asszony, ennek az állásfoglalás indtványnak az egyik szerzőjeként szólalok fel. Ez egy nem pártokhoz köthető állásfoglalás indítvány. Sejke van egyed asszonynal Banglades miniszterelnökével találkoztam, és megvitattuk, hogy országam sok százezer rohingyát fogadott be Myanmarból. Ez nem csak Burma vagy Myanmar problémája, hanem a szomszédsági, az egész térség problémája. Hogyha most felszólalunk ebben az ügyben, ez egy nagyon fontos lépés. Biztosan meghallják a hangunkat a távoli Myanmarban is. Az Európai Parlament nem először fogad el állásfoglalást ebben a kérdésben, de úgy gondolom, hogy nem, soha nem elegendő, soha nem hallgathatunk el, az emberi jogok érvényesülésért síkra kell szállnunk. Köszönöm szépen, most pedig Hautala asszony kap szót, szintén társszerző. Elnök úr, képviselőtársaim, nem először szólal meg a tisztelt ház a rohingyák helyzetéről márban. Nem először szólítjuk fel a hatóságokat, hogy vessenek véget az emberi jogok lábbal Ez a kríz, krízis nem 2017. augusztusában az Exodusszal kezdődött, több millió uh, rohingya menekült el az erőszak elől a 90-es évek kezdetétől fogva. A legtöbben, akik Bangladesbe menekültek, nők és gyermekek, és több mint 40%-uk 12 év alatt, alatti terhes nők, fiatal gyermekek, betegek, öregek menekülnek úgy, hogy nem találnak táborra, napokig keresik a menekültáborokat. A menekültábor pedig a világ legnagyobb menekültáborává vált. Több mint 600 ezer ember lakik egy alig 13 négyzetkilométeres területen. Sok gyermek számára ez az egyedüli környezet, amit valaha láttak, ráadásul járványok is pusztítanak. Az embernek meghasad a szíve, az ember pedig minden, a világ pedig tanúskodik e- mellett, látja mindezt. 2018-ban az ENSZ független tényfeltáró missziója kimutatta, hogy vélhetőleg népírtást folytattak a rohingyák tertére. 2019-ben az ENSZ tényfeltáró missziója küldöttsége pedig tömeges erőszaktételt, szexuális erőszakot és megerőszakolási eseteket tárt fel a rohingya nők, gyermekek és transgender személyek terhére. Ugyanakkor a Myanmari hatóságok nem tesznek semmit a rohingyák elleni erőszak felderítésére, nem állítják bíróság elé az elkövetőket. Myanmar ráadásul tagadja, hogy az emberi jogok lábbal tiprása megtörtént volna már pedig eh, pontos bizonysággal rendelkezünk arról, ami történt. A legmagasabb szintű katona, aki a mm, rohingya lakosság támogatását irányította, továbbra is eh, pozícióban van. Az Myanmari kormány nem működik együtt az ENSZ eh, rendkívüli megbizatjával, de ennek ellenére rendkívüli megbízott mindent megtesz az emberi jogok érvényesülése érdekében. Tenni kell valamit. Itt az idő, hogy tegyünk valamit. A tanács a restriktív intézkedéseket meghosszabbította, többek között 14 vezető katonai beosztott, vagy katonai vezető utazási tilalmát jelentik ezek, illetve befagyasztottak számlákat. Ezen felül pedig az ENSZ emberi jogi bírósága eljárást indított, ez fontos, hiszen így elszámoltathatóvá tesszük az embereket. Az elkövetőket valóban el kell számoltatni. Köszönöm szépen. Nina Gill következik. sok-sok ezer, sőt, több, több százezer rohingyát távolítottak el otthonából, egy millió személy továbbra is menekültáborokban él, és nincs meg a biztonsága, az emberi méltósága, és a, nem lehet a biztonságukat sem garantálni Bangladesben menekültként. 25 ezer gyermek nem jár iskolába, és rengeteg um, a kamasz is, aki seho, semmiféle iskolai um, képzést nem kap, úgyhogy nagyon sürgős az, hogy fellépjünk, de sajnos, mintha ez számunkra már nem lenne prioritás. Ezért is nagyon fontos az, hogy az Európai Unió valamit tegyen, és végre vessünk véget ennek a válságnak, Banglades nem lehet ebben egyedül hagyni, hiszen uh, nagyon sok menekültel kell uh, számolnia, úgyhogy partnereinkkel az ázeánon keresztül fel kell vennünk a kapcsolatot, és biztosítanunk kell, hogy a rohingya személyek jogait figyelembe vegyék, hogy visszatérhessenek otthonaikba, a gyermekeiknek oktatást lehessen biztosítani, és a lányok és az asszonyok biztonságban legyenek. Köszönöm szépen. Pályát képviselő következik. A legutolsó ENSZ-es e Myanmari tényfeltáró misszió során kiderült az, hogy 600 ezer rohingya, aki Myanmarban marad, továbbra is a tömeg, vagy a népírtást kockáztatja. Ugyanakkor a helyi hadsereg büntetlenül viselkedik letartóztatnak embereket, nem engedik meg, hogy szabadon mozogjanak, és nincsenek meg az alapvető egészségügyi szolgáltatások sem. A Myanmari népírtást elkerülendő rengetegen át elmenekültek Bangladesbe, és ott a nők és a gyermekek helyzete különösen nehéz. Nem járnak iskolában a gyerekek, és aztán az emberkereskedelem és a szexuális célú emberkereskedelem egyre elterjedtebb, az ENSZ a szegregált régiókba szeretne bejutni Myanmarban, és a helyszínen szeretné a helyzetet ellenőrzése alatt tartani. Rendkívül fontos lenne az, hogy teljes jogú állampolgárságot adjon Myanmar a rohingyáknak. Ki kell vizsgálni ezt az ügyet, és az elkövetőket bíróság elé kell állítani. Az Európai Uniónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a Myanmari kormányt és a katonaságot rábírja arra, akár szankciókkal, vagy a bankszámlák befagyasztásával, hogy befejezik ezt a hozzáállást. Köszönöm szépen, Matthias képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az állásfoglalás egyik szerzőjeként szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy milyen fontos, hogy az Európai Parlament szót emeljen a rohingyák jogainak megsértése ellen. Ugyanakkor külön ki kell emelni a rohingya nők és gyermekek szexuális jogainak megsértését. Ez egy nagyon fontos téma. Azonban az Európai Uniónak nem szabad pellengére állítania Myanmart, el kellene gondolkodnunk, hogy pontosan miről is szól ez az állásfoglalás. Fontosnak tartom, hogy legyenek független vizsgálatok, valamint, hogy megszüntessék a nemzetközi közösség részéről a kapcsolatokat a Myanmari katonai erőkkel. Létrejött egy tanulmány, amely arra jutott, hogy a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok keretén belül a nemzetközi közösség erősíti a Myanmari haderőt, amely lábbal tiporja az emberi jogokat. Nem szabad az emberi jogokat áruba bocsátanunk, nem elég ezt a szavak szintjén megállapítani, hanem ennek a tettekben is tükröződnie kell. Zdehovszki képviselő. Tisztelt képviselő, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Egy dolgot szeretnék elmondani. Ami az emberi jogokat illeti, az Európai Unió vezető szerepet játszik a világban. Nem ismerek még egy olyan demokratikus intézményt, amely annyit foglalkozna emberi jogokkal, mint mi tesszük. Senki sem kér annyi vizsgálatot az emberi jogi jogsértésekkel kapcsolatosan, mint mi. Az Európai Unió intézményei, és különösen az Európai Parlament élen jár ebben. Miért van ez így? Azért, mert érdekel annak a sok százezer embernek a sorsa a világban, akik szenvednek, szenved, akik jogsértéseket szenvednek el, például Myanmarban. Magam is sokszor részt veszek az emberjogi állásfoglalásokkal kapcsolatos tárgyalásokban, de csak nagyon ritkán fordul elő, hogy mindannyian megállapodnánk, vagy egyetértenénk abban, hogy mit akarunk az állásfoglalásban viszont látni. Ez esetben azonban ez így történt. Mindannyian azt akarjuk, hogy vizsgálat induljon a Myanmari eh, haderő által elkövetett és rongyák ellen elkövetett visszaélésekről. Több százezren maradtak segítségnyújtás, oktatás nélkül. Szörnyű körülmények között vergődnek egy olyan földnyalábon, ahol egyszerűen csak kijelöltek az ő számukra egy földterületet. Párbeszédre van szükség, meg kell vitatnunk a Myanmari félel ezt a humanitárius válságot, meg kell oldanunk ezt a helyzetet. Ezért fordulok az Európai Bizottsághoz, hiszen a bizottság az az intézmény, amelynek megvannak az eszközei ahhoz, hogy végre tegyen valamit konkrétan a rohingyák helyzetének javítása érdekében. Váljunk mi egyfajta motorrá ebben a folyamatban, hívjuk fel a nemzetközi közösség figyelmét ennek fontosságára, és oldjuk meg vég, végre ezt a helyzetet 7 évvel a, a probléma kezdetét követően. Léga úr következik most a néppárti frakció részéről két perc. Köszönöm szépen, elnök úr! 2017 óta több mint 700 ezer rohingyát üldöztek el Myanmari otthonukból, és belőlük bangladesi menekült vált. Tudjuk, hogy a fegyveres erők továbbra is széles körben e, terrorizálják a rohingya közösségeket, e, égbe kiáltóan lábbal tiporják az emberi jogokat, nem alapú erőszakot követnek el, és bántalmazzák őket. Tudjuk, hogy a miamari hatóságok elfordítják a fejüket, és nem indítanak el eljárást a felelősök ellen. A telekommunikációt lekapcsolták az északi államokban, így a médiumok nem tudtak beszámolni erről, és a hatóságok nem működnek együtt az ENSZ hatós szerveivel. Azt is tudjuk, hogy a rohingya menekültek mintegy 40%-a gyermek. Ők élnek a menekültáborokban, Bangladesben, mindenfajta remény, mindenfajta jövő nélkül. Én Myanmarban jártam két évvel ezelőtt az UNICEF-fel, és azt láttam, hogy formális oktatásban sem részesülnek a rohingyák, és ilyen módon elvesztegetik a jövőjüket. A Myanmari emberek nem védik meg a rohingyákat. Elnök úr, azt kell mondanunk, hogy a gonosz diadalmaskodásához elegendő, hogyha jó emberek nem tesznek semmit. Múlt, a múlt század Európában is megmutatta, hogy mit, mi történik, hogyha elfordítjuk a tekintetünket. A mianmari politikusoknak épp úgy többet kell tenniük, mint nekünk is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az SND frakció nevében pedig Aréna asszony kapszót. Köszönöm szépen. Hétfőn az ENSZ-es szakértők egy olyan megállapítást tettek, hogy 600 ezer rohingya kockáztatja a népírtást Myanmarban. Ugyanebben a jelentésben a borzalmas körülményeket is leírják. 2017. augusztusa óta Bangladesben, Bangladesbe 1 millió rohingya kellett elvándoroljon, és ez a legnagyobb menekült csoport jelenleg a világban. Nagyon fontos lenne az, hogy ezeket a borzalmas jogsértéseket kiemeljük, de ez nem elég. Nagyon fontos az, hogy az Unió és, az, és a, közös, a nemzetközi közönség bíróság elé állítsa az elkövetőket, és szankciókat valósítson meg, főként azokkal szemben, azzal a száz katonával szemben, akik konkrétan megjelennek az ensz jelentésben is ugyanakkor figyelembe kell venni a a való kereskedelmi kapcsolatainkban is ezt az emberiség ellenes bűncselekményt. Köszönöm szépen, a Riu nevében Benion képviselő kapszott. Köszönöm szépen, a rohingyák a Myanmari egyik etnikai és vallási csoport, aki nem kapta meg az etnikai csoport besorolást. 2011 óta vette kezdetét a rohingyák elleni erőszak, és a Myanmari katonaság, aki nem ellenőriz a kormány üldözi ezeket az embereket. 2017-ben én magam a um, um, ENSZ elé tártam ezt az ügyet és sürgőségi eljárással. A bangladesi um, hatóságok befogadták a menekülteket, de ugyanakkor um, a jogaikat ők sem tudják biztosítani, és uh, a bangladesi uh, táborok elfogadhatatlan minőségben működnek. Úgy gondolom, hogy a rohingyáknak teljes állampolgárságot kell kapniuk milyen márban? generációk óta élnek itt, hogyan gondolják azt mondani, hogy ők külföldiek volnának. Az elüldözött embereknek vissza kell térniük márba, újra kell felépítenie a lerombolt falvaikat, vissza kell adni nekik az elkobzott területeket. Azt várom el, hogy a Myanmari hatóság teljesen megfeleljen a nemzetközi kötelezettségeknek. Köszönöm. Για την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών το λόγο έχει... Az ECR frakció nevében pedig Móbari asszony kapszott egy perc. Um, President Commissioner, the Rohing... Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony. A rohingyák tragédiája egyike azoknak a megoldatlan humanitárius, illetve emberi jogi problémáknak, amelyek az ENSZ listáján szerepelnek. Bangladesnek is megvannak a maga gondjai, a szomszéd szörnyű cselekedeteinek a következményeit Bangladesnek kell viselnie. 3450 embernek adtak lehetőséget a Myanmari hatóságok, hogy hazatérjenek. Hogyha így halad tovább, akkor több száz évig tart, amíg a közel egy millió hazáját elhagyni kényszerült ember ismét hazatérhessen. Emellett azok esetében, akik hajlandóak hazatérni, semmi sem garantálja a biztonságukat. Fontos, hogy az ENSZ biztosítsa a rohingyák alapvető jogainak érvényesülését. Több mint ezer éve élnek a rohingyák Rakhine államban, és fontos, hogy az emberiség elleni bűncselekményt elkövetőket bíróság elé állítsák. Felszólítom a parlamentet, hogy ezen elveknek megfelelően támogassa az állásfoglalást. Köszönöm szépen. Ezennel a frakciók szószólóinak listáját ledolgoztuk. Castaldo úr lesz a következő hozzászóló, vagy lenne, de nem látom őt a teremben, ezért Ward asszonynak adok szót egy percre. Te parancsoljon. Uh, Elnézést, elnök úr, nem tudatosult bennem, hogy Castaldo úr nincs itt, és már én vagyok soron. Úgy tűnhet, hogy megállt az idő, az közel egy millió elüldözött rohingya számára, ők nem tudnak hazatérni, miután szörnyűséges erőszakkal kellett szembenézniük a hazájukban. Nemrégiben volt egy kísérlet arra, hogy Myanmarba visszatelepítsék az elmenekülteket, de nem megfelelőek a körülmények. A Myanmari kormánynak megfelelő körülményeket kell teremtenie az emberek biztonságos visszatéréséhez. A nemzetközi közösség, illetve a nemzetközi humanitárius segélyszervezetek szerint 1 millió rohingya függ a humanitárius segítségnyújtástól. Éppen ezért az Európai Uniót és a nemzetközi közösséget arról szólítanám fel, hogy készítsenek tervet a válság felszámolására, milyen már pedig felszólítom, hogy szüntessen meg a kiváltó okokat, a szisztematikus üldöztetést és az erőszakot. Nem maradhatnak büntetlenül azok a katonák sem, akik szörnyűséges emberi jogi jogsértéseket követtek el a rohingyák közösségével szemben. Stabil, megfelelő körülményeket kell teremteni a rohingyák számára, és végezetül Afzal Khan és Vajid Khan munkáspárti kollégáimat szeretném méltatni, akik rengeteget tettek az ügy megoldásáért. Elnök, köszönöm szépen. A következő hozzászóló Kyucsuk úr. Viszont őt sem látom a teremben. Akkor Bielen úr következik. Öné a szó egy percre parancsoljon. Köszönöm szépen, természetesen. Ez az egyik leginkább üldözött csoport, ugyanakkor a keresztényeket 128 országban üldözik, és a parlament is foglalkozott már ezzel, hogyha hitelesnek kell lennünk, akkor arra is gondolnunk kell, hogy más etnikai és valási csoportokat is üldöznek. Az egyik leginkább üldözött csoport az pont a rohingya csoport. Ezeket már hosszú évtizedek óta írtják, még azután is, hogy milyen már demokratikus lett. Mindenki bízott abban, hogy 2015-től kezdve, amikor a demokrácia demokráciáért szövetség visszakapta a hatalmat, vagy visszajutott a hatalomba, akkor majd végre véget vetnek az üldözésnek. Mégis azóta 700 ezer szemét üldöztek el otthonából, és a megmaradó 600 ezer szemét állandó fenyegetésekkel lehetetlenítik el. Geostratégiai szempontból is nagyon fontos milyen már, ezért Oroszország, az Egyesült Államok, Kína és az Európai Unió is nagyon aktívak, ugyanakkor nem lehet megoldani ezt a helyzetet, anélkül, hogy nem nézzünk szembe mindezzel. Kinnicsi asszony, köszönöm szépen. A Nemzetközi Büntetőbíróságnál Hágában júliusban elindult egy nyomozás a rohingyák helyzetével kapcsolatban Myanmarban, ami az egyik legborzalmasabb humanitárius helyzet jelenleg a világban, és itt is a gyermekek azok, akik a legrosszabb helyzetben vannak, több mint 500 ezer gyermek él menekültáborokban Bangladesben, ahol mindenféle visszaéléseknek vannak kitéve, borzalmas az egészségügyi helyzet, és nincsen hozzáférésük az oktatáshoz, nem kapnak még születési anyakönyvi kivonatot sem, ez pedig teljes mértékben ellentétes az ENSZ gyermekjogi megállapodásával, amelynek egyébként részese milyen már is. Fontos tehát az, hogy egészségügyi ellátást, oktatást kapjanak, és legyenek személyes irataik ezeknek az embereknek. Én azt gondolom, hogy itt egy ilyen egy teljes csoportja a gyermekeknek el fog tűnni a rendszerben, és szellemként fog élni. Köszönöm szépen, a kecsdiár következik, egy-egy percben Hetman képviselő az első. Köszönöm szépen. Kedves parlamenti képviselők, hétfőn jelent meg az ENSZ független szakértőinek jelentése. Nagyon aggasztó a helyzet, az, ahogyan ők ezt leírják, mm, fenyeget a népírtás is azok számára, akik még mindig Myanmarban vannak, és úgy tűnik, hogy ez a fenyegetettség egyre magasabb. A Myanmari kormány semmit sem tett az erőszak megfékezésére, éppen ezért az Európai Unió, az ENSZ és más emberi jogi szervezeteknek, humanitárius szervezeteknek is együtt kell fellépnie annak érdekében, hogy a mészárlás felelőseit bíróság elé lehessen állítani. Nagyon fontos az, hogy elítéljük őket. Az emberi jogi jogvédők, humanitárius szervezetek számára hozzáférést kell biztosítani, hogy monitorozzuk a helyzetet, és segítsünk a rászorulóknak. Köszönöm, Polcsák képviselő egy percben. Děkuji, pane předsedo. Dostáváme se k tématu. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy olyan téma, amely újton újra visszatér a plenáris napirendjére. Arról beszélünk, hogy elüldöztek embereket, megszégyenítették őket, lábbal tiporták az alapvető emberi jogaikat, és az emberiség elleni bűncselekményeket követtek el. Több mint 600 ezer ember van kitéve ennek a veszélynek. Ez valóban a népírtás határát súrolja, teljesen példátlan helyzet ez. Először is Bangladesnek kell segítenünk, aki több mint egy millió embert fogad be az aszán segítségével. Azonnali segítséget kell adni a menekülteknek, és azt is követelnünk kell, hogy az ellenük elkövetett erőszakos cselekményeket kiderítsék, felderítsék, és koordinált fellépést kell követelnünk az európai intézmények részéről. Válaszolnunk kell erre a tragédiára, ki kell vizsgálnunk ezek az eseményeket, és a felelőseket el kell számoltatnunk. Köszönöm. Köszönöm, a bizottság nevében pedig Tyson biztos asszony kap tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, tisztelt képviselők! Két éve már, hogy márban a szörnyű események megtörténtek, és több mint 750 ezer ember kellett, hogy elmeneküljön Bangladesbe. Most már több mint egy millió rohingya menekült él a bangladesi menekültáborban, és ez a legnagyobb menekültábor a világon. Itt ugyanakkor a táboron belül komoly radikalizáció veszélye, a helyzet a táboron belül romlik, 500 ezer gyermek nem fér hozzá oktatáshoz. Annak az esélye, hogy a menekültek gyorsan visszatérhetnek biztonságos és méltó ö, módon Myanmarban egyre csökken. Láttuk ezt a legutolsó második repatriációs kísérlet síralmas csődje után 3500 menekültet akartak visszatelepíteni, de senki nem volt hajlandó őket befogadni, illetve senki nem volt hajlandó visszamenni, hiszen a biztonságos feltételeket nem teljesítették. Humanitárius krá- krízis tanúi vagyunk, de ebből egy hosszú távú politikai és biztonsági krízis is alakul ezért tehát biztosítani kell a Kozbazár biztonsági, tábor biztonságát, biztosítani kell a fiatalok oktatását, az egészségügyi rendszerhez való hozzáférést, és persze ki kell küszöbölni a befogadó közösségek vállára hulló terheket, ezeket kompenzálni kell. Az Európai Unió felszólítja a miamari hatóságokat, hogy biztosítsák um, a biztonságos és méltó hazatérés feltételeit. Mindezt csak úgy lehet elérni, hogy um, a Rekán állam um, tanácsadói testületének ajánlásait elfogadják. Ezt a milyen Myanmari hatóság elfogadta az emberi jogi párbeszéd keretén belül, amelyet 2019. júniusában Rangumban tartottak, és az EU emberi jogi külön megbizotja Gilmore volt a társelnök ennek a tárgyalásnak az Everything But Arms mindent, de fegyvereket nem kiviteli tilalmat érvényesíteni kell, és az Európai Uniónak fel kell szólítani, és fel is szólítja Myanmart, hogy biztosítsa a biztonságos, önkéntes és méltó hazatérést a rohingya menekültek számára. Ugyanakkor az Európai Unió továbbra is amellett száll síkra, hogy a súlyos emberi jogi sért, emberi jogokat megsértő embereket bíróság elé elítsek, elszámoltassak. 14 ember utazását tiltottuk meg, és folyamatosan nyomon követjük a helyzetet. Következtetésképpen tisztelt képviselők, az Európai Unió mindent megtesz annak érdekében, hogy a rohingyák bangladesi helyzetét javítsuk, és a Myanmari hatóságokkal továbbra is kapcsolatban vagyunk, hogy segítsük a ruhincsák hazatérését. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. Hat állásfoglalási indítvány érkezett be. A következő frakciók nyújtották be ezeket. LKR, Zöldek, SND, Renew, GUE, GUE NGL és EPP. Eh, e a vitát ezzel lezárom, és ma szavazunk ebben az ügyben. A következő napirendi pontunk Irán, különösen a nőjogi jogvédők és a bebörtönzött uniós kettős állampolgárok helyzete. A az állásfoglalások szerzőinek adok először szót, egy percre Fotiga asszony kapszott tessék. Köszönöm, elnök úr! Szeretném az elismerésemet kifejezni azon nők iránt Iránban, akik bátran, határozottan, eltökélten állnak ki, nem csak a nők jogaiért, hanem szóvá teszik az egész társadalmat sújtó rezsim általi hátrányos lépéseket. Az egyik legfőbb ellenzéki mozgalmat Iránban szintén egy nő vezeti. Nemrégiben számos nőt ítéltek hosszú börtönbüntetésre, csak azért, mert tiltakoztak a hijab kötelező viselése ellen. Azonban ezen túlmenően az EU iráni kettős állampolgárságú nőket is, és férfiakat is súlyosan sújtja ez a rezsim. Azt követeljük, hogy azonnal bocsássák őket szabadon. Köszönöm szépen, két és fél percet adok most Neumann asszonynak. Kedves kollégák! Önök közül sokan biztosan ismerik azt a hagyományt, miszerint március 8-án a Nemzetközi Nőnap alkalmával virágokat ajándékoznak a nőknek. Ez egy békés jele annak, hogy tiszteletben tartják a nők jogait. Elvileg. Mert az idei év március 8-án a teheráni nők a metróban ajándékoztak virágot, ott az első és a második kocsin utazhatnak a nők. Néhány nő le is vette a fejkendőt, és azt mondta, hogy remélik, reméli, hogy azok, akik kendőt viselnek, és azok, akik nem, egy szép napon majd közösen menetelhetnek az iráni utcákon, mert az iráni utcákon mindenkinek elég hely van. Az a különböző közösségi médiumokban képeket láthatunk arra, arról, ahogyan a fejkendőt viselő és fejkendőt nem viselő nők átölelik egymást. Szinte tapintható volt az őket mozgató eszme. És mi a válasza az iráni rezsémnek? Letartóztatják őket, börtönbe vetik őket. Nasrin Sotude, aki nálunk megkapta a a Szaharov díjat szintén őt is üldözni, üldözi a rezsim, őt is hosszú börtönbüntetésre és több száz korbácsütésre ítélték. Ez is világosan mutatja, hogy az iráni rezsim úgy érzi, hogy félnie kell ezektől a bátor nőktől. A helyzet a régióban nagyon bonyolult, és az elmúlt napokban még bonyolultabbá vált, de pont akkor, amikor nem olyan egyszerű megállapítani, hogy ki a jó és ki a rossz, akkor nekünk ki kell állnunk azok mellett, akik harcolnak az emberi jogokért, akik harcolnak a nők diszkriminációja ellen, mint ahogy a metron utazó nők esetében történt, akik harcolnak a szexuális erőszak ellen, és így tovább sorolhatnám még a visszáságokat, visszaéléseket. És kedves kollégák, hogyha másút az emberi, emberek jogait semmibe veszik, akkor mi nem maradhatunk némák. Ezért azt kérem, hogy közösen szavazzunk ez, erre az állásfoglalásra, és álljunk ki az iráni nők mellett. Köszönöm. Köszönöm szépen, másfél percre most Jüteland asszonynak adok szót. Van. Köszönöm szépen, kedves biztos. Nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy mi történt Iránban, és hogy tulajdonképpen ezeket a nőket az ö, is fenyegette, hogy meghalnak, mert hogy ö, ők meg akartak nézni egy ö, futballmeccset, de ez ö, elfogadhatatlan. Ott ö, ez számunkra elképzelhetetlen itt Európában, de hát ott mégiscsak így ilyen a helyzet. Mi a szolidaritásunkról biztosítottuk őket, őket és a családjukat is, úgyhogy rájuk gondolva mondom ezeket a szavakat. Azok, akiket Iránba bebörtönöztek, nekik is üzenjük azt, hogy a női jogok kért való harc, az emberi jogi helyzet javításáért folytatott harc fontos számunkra. Nagyon sokakat bebörtönöztek, csak egész egyszerűen azért, mert a diszkriminációt nem fogadják el nőjogi harcosok, újságírók, szakszervezeti mozgalmi emberek, ügyvédek, sokan szenvednek börtönökben, és évek óta sokakról azt se tudjuk, hogy mi történt velük. Mi úgy gondoljuk, hogy a kérésünket továbbra is fenntartjuk, hogy Cári és mindazok, akik kettős állampolgárok, őket azonnal szabadon kell bocsátani, vagy pedig megfelelő bírósági tárgyalást kell biztosítani a számukra. Köszönöm. Rodríguez Ramos képviselője a szó. Elnök úr, arról vitázunk egy sürgősségi ügyben, hogy azonnali szabadon bocsátást biztosítsunk az elítélt nőjogi aktivistáknak Iránban, és hogy ugyanakkor az európai iráni kettős állampolgárokat is bocsássák szabadon, mert borzalmas a helyzet az iráni börtönökben, ahol nem biztosítják a kapcsolatot a családdal és az ügyvéddel sem. A nők, akikről most beszélünk, ugye március 8-án levették a hijabot a fejükről, és arra szólították fel a nőket virágszórás közben, hogy de jó lenne, hogyha mindenki eldönthetné, hogy fejkendőt kíván-e viselni, vagy sem, de hogy saját döntés legyen ez. Ez pedig a nemzet biztonsága ellen elkövetett bűncselekményként jelent meg a iráni jogrendben 23 évre ítélték ezeket az nőket, és nem kapnak ügyvédi segítséget sem. Az iráni hatóságok az aktivista nők ellen, az ügyvédek ellen lépnek fel, és azon újságírók ellen, akik ezt megjelentetik a médiában is, túl régóta történik az, hogy egy ország gyakorlatilag börtönné vált. Ezek a nők csak a saját szabadságukért és a leányaik jövőjéért harcolnak, úgyhogy a parlamentnek is nagyon világosan kell fogalmaznia. Egyrésztről az Európai Bizottságnak azt szeretném elmondani, hogy az Unióval, illetve az Iránnal való politikai párbeszédben számunkra az emberi jogok tiszteletben tartása, a nők és iráni lányok helyzetének javítása prioritás kell, hogy képezzen, és azt kell üzenjük ezeknek a nőknek, lányoknak, hogy nincsenek egyedül, és hogy az Európai Parlament egyetért velük, segítünk nekik, akár bebörtönzöttek, akár az utcákra vonulnak. Thank you. Köszönjük szépen! Sajnos csúszásban vagyunk, Szerencsére nem vagyunk csúszásban, de kérem, hogy tartsák be a felszólalási időt. Három percben Zofko asszony kapszott. Köszönöm szépen. Az iráni hatóságok az emberi jogi aktivistákat továbbra is kriminalizálják. Újságírók, ügyi, ügyvédek, aktivistákat bántalmaznak, és békés munkájukért elítélik őket állásfoglalásában az Európai Parlament felszólítja iránt, hogy azonnal vonja vissza ezeket a ítéleteket, és feltétel nélkül minden emberi jogi aktivistát és minden EU erje iráni közös kettős állampolgárt azonnal bocsássanak szabadon. Három iráni nő a kötelező fejkendő ellen szólalt fel egy békés üzenetben, és arról beszéltek, hogy a nők hogy döntsenek arról, hogy egy hijabot viselik vagy nem. Három nőt 16, illetve 23 éves börtönbüntetésre ítéltek, az hatóságok azon érvelése, hogy a nemzetbiztonságot veszélyeztetik nevetséges. Ez az eset teljesen világosan mutatja, hogy milyen aránytalan ez a büntetés ezeket a nőket letartóztatták, holott kizárólag a szólásszabadság jogával éltek, minden egyes ember alapjoga ez. Egy másik esetben egy iráni nő meggyújtotta önmagát letartóztatása ellen protestálva, hiszen egy stadionban akarta csak nézni a foci meccset. Lábbal tiporják az em- a nők jogait, Ráadásul sok EU-iráni kettős állampolgárt is letartóztattak, abszolút megalapozatlan vádok alapján. És mindenfajta tisztességes perhez való jog érvényesülése nélkül börtönbe zárták őket. Irán lábbal tiporja az emberi jogokat, már pedig a bört, bebörtönzöttek tekintetében morális kötelezettségünk is van, hiszen ők kettős állampolgárok. A tisztelt ház, elnök úr, elkötelezett, hogy minden európai állampolgárt megvédjen, bárhol is éljenek. Irán az ENSZ egyik alapító állama, és ratifikálta a nemzetközi jog hatája alá tartozó sok emberi jogi egyezményt is. A valóság azonban azt mutatja, hogy fittyet hánynak kötelezettségeikre, ezzel az állásfoglalással arra sürgetjük az iráni hatóságokat, hogy szerezzenek érvényt a nemzetközi normáknak. Kedves kollégáim, kérem támogassák ezt a állásfoglalás indítványt, ezzel kiállva az önkényesen elzárt nők ellen, és felszólítva iránt, hogy biztosíts az emberek emberi jogát. Köszönöm. Köszönöm szépen. One minute and a half, Mrs. Ernst. Most pedig Ernst asszony kap szót másfél percben. Hölgyeim és uraim, én vagyok az egyik azon kevés képviselő valószínűleg önök közül, aki ismeri Nasvin Sodudét, emberi jogi aktivistát megismerhettem 2013-ban Teheránban, amikor szabadon bocsátották, három évvel később ismét letartóztatták, és 2018-ban letartóztatták, 2019 márciusában pedig 33 évre, 23 évre ítélték azért, mert a nőknek felvetette, hogy ne viseljék a hijabot, vagy dönthessenek erről. Az ilyen szégyen teljes ítéletek fényében nem hallgathatunk, bármi is történik Iránban, nem hallgathatunk. A nemzetközi szolidaritást biztosítani kell minden egyes nő irányába, azok irányába is, akiknek a nevét sem ismerjük. Az iráni kormány számára egy valamit szeretnék mondani. A civilizatorikus előrelépést hosszú távon nem lehet lesöpörni, nem lehet megakadályozni. bezárhatják a polgári jogi aktivistákat, de a szabadság gondolatát nem lehet börtön mögé, rács mögé zárni, sem erőszakkal, sem törvényel. Azért van ez így, mert bennünket emberként éppen a szabadság vágy határoz meg. Teljesen mindegy, hogy hazámban, a saját városomban, Dresdában, vagy Teheránban, vagy Hongkongban a nők ki a jövő, a nő ki a szabadság és a forradalom vezetői se tudják ezt megváltoztatni. Köszönöm szépen, most pedig a frakciók nevében szólalnak fel. A felszólalók a néppárt nevében Szikorszki úr kap szót két percben. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim! Irán mint egy iszlám köztársaság tömegesen sérti meg az emberi jogokat, és különösen a nőket érinti hátrányosan ez a helyzet. Olyan dolgokat könyvelnek el bűncselekményként, ami itt nálunk nem számít annak. A síták azt szokták mondani magukról, hogy liberálisabbak más felekezeteknél. Irán mégis egy olyan ország, amely első helyen áll a saját lakosai kivégzésében, és az igazságügyminisztérium olyan kritériumokat használ, amilyeneket mi nem ismernénk el. Középkori mullahok nagyon súlyos, középkori gondolkodású mullahok nagyon súlyos büntetéseket vetnek ki olyan személyekre, akik a mi kritériumaink szerint nem is követtek el bűncselekményt. Irán például halálbüntetéssel sújtja a homoszexuálisokat. Teljes mértékben támogatom tehát mindazokat, akik itt ma követelték, hogy védjük meg az igazságtalan irányigazságügyi rendszer által sújtott csoportokat, főleg a nőket. Irán geopolitikai kihívás elé is állít azonban minket nem régiben, támadás érte a szaudi olajfinomítókat és olajmezőket, és nem hiszem, hogy az ehhez felhasznált drónokat és rakétákat a hegyekben bujdokló forradalmárok építették. Néhány héttel ezelőtt támadás ért néhány tankerhajót is a hormúzi szorosban, az az érzésem, hogy az iráni vezetés katonai fellépést próbál ki provokálni az USA részéről. Azonban sem az USA, sem mi nem engedhetjük meg magunknak, hogy kiprovokáljanak ilyesmit, mert ilyesmi már történt korábban, és nagyon kedvezőtlen következményei voltak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az SND frakció részéről most Picula úrnak adok szót egy perc. Köszönöm, elnök úr. Elfogadhatatlan, hogy a nőket börtönbe vetik azért, mert foci mérkőzést akarnak nézni a stadionban. Hosszú börtönbüntetésre ítélik őket, mert tiltakoznak a békésen tiltakoznak a metróban a nő, nőnapi virágok ajándékozásával. Egyre gyakrabban tartóztatnak le nőket, gyakran EU iráni kettős állampolgárokat, csak azért, mert harcolnak azért az életformáért, amelyet élni szeretnének. Emellett minden bebörtönzöttet megilleti a jogi védelem joga is, ez azonban nem érvényesül Iránban. Nem hivatkozhatunk az emberi a különböző hagyományokra és szokásokra, amikor az emberi jogokról van szó. Itt az ide hogy Irán hozzáigazítsa törvényeit az emberi jogokról szóló egyetemes egyezményhez, amelynek aláíró fele, és itt az ideje, hogy az Európai Unió is az eseményeknek megfelelően alakítsa bilaterális kapcsolatait Iránnal. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig a Renew Europe Group részéről Porit asszony másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr! Nazanin Zakari Radcliffe az egyik választókerületemhez tartozó állampolgár, aki EU iráni kettős állampolgár, több mint 1200 napja ül illegálisan börtönben Iránban. Ha hónapokig megtagadták tőle a megfelelő eljárást, utána pedig egy um, látszatbíróság elé állították, ahol az eljárás sem, méltá- se nem volt méltányos, se nem volt szabad. Nazarint nem, nem engedik telefonálni sem, és öt éves lányát, Gabriellát havonta egyszer láthatja. Ez a fajta eljárás gyakorlatilag azt jelenti, hogy az állam túlszulejtette őt. Nazarén korábban már éjségsztrájkolt, és azt mondta, hogy újra éjségsztrájkolni fog, hogyha megfosztják őt továbbra is alapvető emberi jogaitól. A férje Richard nemrégiben rámutatott, hogy a Brexit magáira irányítja a politika figyelmét, ezért Nazarén ügye elsikadt. Boris Johnson külügyminiszterként hozzájárult a helyzete romlásához, és amióta miniszterelnöké vált, nem hajlandó találkozni a férjel. Ilyen körülmények között az Európai Uniónak hallatnia kell hangját. Nezenén azonban nincs egyedül. Más EU-iráni kettős állampolgárok is súlyos emberi jogsértéseket szenvednek el iráni börtönökben, és megtagadják tőlük a megfelelő bírósági eljárást. Kedves kollégák, a mi kötelességünk, hogy kiálljunk a védelmükért. Kérem, támogassák ezt az állásfoglalást. Thank you. Köszönöm szépen. És most pedig következik a zöldek nevében Úrtasszon képviselő, két percben köszönöm szépen. Az iráni nők helyzete egyre aggasztóbb, és ennek a parlamentnek nem szabad megengednie magának azt, hogy erről ne nyilatkozzon. Most nem olyan régen, ugye egy 29 éves nő döntött úgy, hogy felgyújtja magát, mert ugye őt 6 hónapra el akarták ítélni, amikor férfinek öltözve egy futballmeccsre akart ellátogatni. Ugye azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem az egyetlen diszkrimináció Iránban, hogy nem mehetnek foci meccsere. Tizen tíz nőt csak azért börtönöztek be, mert a fejkendő ellen kívántak fellépni. Ezért nagyon fontos az, hogy ezeket a bezárt embereket, nőket bocsássák szabadon, ráadásul borzalmas ott a helyzet, és aztán a gyermekek felügyeleti joga, a gazdasági helyzet, a közférában való részvétel a nőknek mind-mind olyan problémakörök, amelyekkel foglalkozni kell ebben az országban. Prioritizálni kell az emberi jogok védőit Iránban, és ami a nukleáris megállapodást illeti, ennek is működőképesnek kellene lennie, és nem is baj az, hogy a háborút magunk mögött akarjuk hagyni Iránnal, de ugyanakkor ezzel kéz a kézben kell, hogy haladjon az emberi jogi helyzet javítása uránban, mert a két dolog összefügg. Ezért is lenne nagyon fontos az, hogy a feminizmus az Európai Unió teljes külpolitikáját áthassa, és a nőjogok megvalósuljanak Iránban is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig az ID nevében következik Szárdóne asszony egy percben. Köszönöm szépen. Talán nem mindenki tudja azt, hogy Iránban a nők a 70-es évekig ugyanúgy öltöztek, mint mi, ugyanolyan életük volt, mint nekünk, oktatásban részt vehettek, és aztán szépen 1979-ben megérkezett a rezsim, az iszlám forradalom, és a vallás nevében a női jogokat néhány száz évvel visszavetették, úgyhogy korábban nagyon sikeres sportágakban a nők ma már csak fejkendővel sportolhatnak. A nők ezt nem akarják nem akarják elrejteni magukat, és mi teljes mértékben támogatjuk őket, azokat az aktivistákat, akik a női jogok védelmében lépnek fel, és a világnak el akarják mondani azt, hogy ebben az országban mennyire súlyosan sérülnek a női jogok. Európában néha talán félelemből, mm, vagy ki tudja, hogy miért, de nem emeltük fel a szavunkat azon országok ellen, ahol a női jogok nem valósulnak meg. Harcolnunk kell, értük, segítenünk kell nekik, és nem szabad, hogy csendben maradjunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ECR nevében Vascsikovszki úr kapszolt egy percre. Elnök úr, Biztos asszony, úgy, mint korábbi iráni lengyel nagykövet, azt kell mondjam, hogy nem örülök annak, hogy az iráni hatóságok ezen hozzáállásáról kell beszélnünk. Én arról szerettem volna beszélni inkább, hogy az iráni kultúra hogyan járult hozzá a civilizációnkhoz. Azt várjuk Irántól, hogy konstruktívabb szerepet játszon ezen a területen. Azt várjuk, hogy Irán fogadja el, tartsa tiszteletben az iráni állampolgárok jogait, és azt várjuk, hogy akik oda látogatnak, azokkal szemben sem alkalmazzon Irán önk, önkényes fogvatartásokat, feltartóztatásokat. Nagyon fontos, hogy az emberi jogok képviselőit, főként a női képviselőit is tiszteletbe tartják. Iránnak tartózkodnia kell a régióban alkalmazott elretentő stratégiáitól. Ha azt szeretnénk, hogyha Irán barátja maradjon az EU-nak, akkor eh, nagyon sürgősen meg kell változtatnia a politikáit, és be kell tartania a nemzetközi jogokat és standardokat. Elnök, köszönöm szépen! A GOE NGL nevében Valasz úr egy percre. Köszönöm szépen! elnök úr. Tudjuk, hogy a nők nagyon fontos szerepet játszanak Iránban, és ez még Szaudarábiát is így háttérbe állítja. Tudjuk, hogy a Iránban nem tartják be a nők jogait, és változtatni kell a dolgokon. Vannak életben lévő szankciók az USA részéről Iránnal szemben, és tudjuk azt is, hogy a nők, a gyerekek milyen helyzetben vannak Iránban. Tudjuk, hogy a gazdasági szankciók a szegényeket támadják leginkább, a gyengéket, a nőket és a gyerekeket. Azt mondani, hogy mi emberi jogi bajnokok vagyunk, és nem merjük kritizálni az iráni rezsimet, az sokat mond azokról, akik úgynevezett emberi jogi védők. Segíteni kell ezeknek az embereknek, ez a mi érdekünk, és a jelenlegi állásolási indítvány csak egy politikai jellegű ö, indítvány, és ha nem fogadják el a mi módosításainkat, akkor mi ezt ellenezni fogjuk. Te, sorry, for non et... Dülüszi asszony. <laughs> E, elnök úr, emberek tiltakoznak jogaikért Iránban, ugyanakkor Irán egyre inkább provokatívabban lép fel, még az egyezmény is felmondásra került az amerikaiak által, brit állampolgárokat rabolnak el, börtönöznek be, és tartanak magánzárkákban. Mi mégis kiállunk Irán mellett, nyilván kereskedelmi okokból Irán élvezi az EU e, befolyását, illetve beruházásait, miközben támogat terrorista intézményeket. Noha az EU megemlíti az emberi jogokat, mégis mit tesz? Ha nem lesznek szankciók, akkor Irán csak felbátorodik. Ugyanakkor a neveket ki kell mondani azoknak a polgárainknak a neveit, akik most elköszönhetnek el vannak be vannak zárva Zagarin Radkifli, Ashuri és Morat Tabáz többek között fel kell lépnünk mindenképpen. Köszönöm. Thank you. Two minutes, Mrs. Estara. Estaras Ferragut, asszony két perc. Presidente, una vez más. Elnök asszony, Irán megint csak egy vita fő szereplője, anélkül, hogy lenne legkisebb közös nevező. Tehát emberi jogsértésekről van szó, a nők jogainak, a kisebbségeknek, a fogyatékkal élőknek, az aktivistáknak a megsértéséről, vagy akár a kettős állampolgárságú személyek megsértéséről. Mindezen személyek kínzásokat és önkényes, igazságtalan bánásmódot szenvednek el, csupán azért, mert az emberi jogokat védik, munkájukat végzik. Nem tehetnek semmit ezen fenyegetésekkel, szankciókkal szemben. Nagyon sok esetben ezek a személyek, akik kínzásokat szenvedtek el, most közülük Sár Csokilerőre összpontosítanék, aki 29 éves, és az egyetlen bűne az volt, hogy nő, és a kedvenc futballcsapatának a meccsére szeretett volna elmenni, ami viszont Iránban a nők számára tilos. Ezért egy iráni bíróság előtt felgyújtotta magát, amikor tudta, hogy ezen tett, megtudta, hogy ezen tettért bebörtönzik majd. Ez a, eh, ahogyan mondtam, Irán nem teszi lehetővé a nők alapjogainak tiszteletben tartását. Szörnyű ennek a nőnek a halála és a megvetés is, amivel Irán a nők jogaival szemben él. Az állásfoglásban is szerepel, hogy több mint 120 120 ezer embert öltek meg ítéletek következtében hiszen biztos asszony különleges érzékenységgel segít majd nekünk egy felhívást indít a béke érdekében, hogy Szahár halála ne legyen hiába való. A nők persze sokan vannak bátrak, készek küzdeni, harcolni a szabadságukért, de ne hagyjuk őket magukra. Európának hallatnia kell hangját a béke érdekében, hogy ne érezzék magukat elszigetelten. Aréna asszony, egy percben. A nőkkel szembeni diszkrimináció irányban mindennapos valóság. Itt különösen Szahár Kadajarira gondolok, aki inkább felgyújtja magát, mint hogy egy forradalmi bíróság elítélje őt, azért, mert elment egy futballmeccsre. Hogyha ezt látjuk, akkor megértjük, hogy a nőket mennyire megfosztják alapvető jogaik gyakorlásától. Egy olyan társadalom, amely nem garantálja jogokat a lakossága felének, nem növekedhet, nem fejlődhet, sajnálatos módon Irán nem egyedülálló eset megemlíthetem. Az összes jogot itt a nők jogainak megsértésében hosszú lista ez, és ehhez több mint egy percre lenne szükségem. Irán ugyanakkor az EU partnere, kezdeményezte a nukleáris fegyveres csökkentését, ugyanakkor az EU-nak minden eszközt meg kell ragadnia, amivel rendelkezik, hogy fellépjen a világ legnagyobb igazságtalansága ellen, ami nem más, mint a lakosság felének megfosztása alapvető jogaiktól, azaz a nők, jog, nők jogfosztása. Köszönöm. Thank you. One minute and a half, Mr. Bennion. Bennon úr kap szót másfél percre. I've got the microphone. Uh, thank you, Chair. Uh, the Köszönöm, elnök úr. Az emberi jogok helyzete Iránban gyakran vált ki kritikát hiszen ott a szólásszabadságot alaposan korlátozzák, és az sem titok, hogy az iráni hatóságok üldözik az újságírókat, illetve az emberi jogi jogsértőket, emberi jogi jogvédőket. A tisztességtelen tárgyalások különösen a kisebbségi csoportokat sújtják, és ők pedig jelentős csoportot alkotnak a népességen belül, mint a balukok, a, az arabok vagy a kurdok. Nazarin Zagari Radcliffe egy brit állampolgár az iráni állampolgársága mellett törvénytelenül tartják börtönben, és Hónapok óta nem láthatott ügyvédet, nem volt tárgyalása sem egy jó darabig, majd nagy hirtelen egy tisztességtelen eljárásban kémkedésért elítélték. Richard Redkiffer a férjével találkoztam a közelmúltban Genfben egy nagyon becsületes jó ember, aki bátran vezeti azt a kampányt, amelynek célja a felesége börtönből való kiengedése. 2018-ban az amerikaiak visszavonták az atomegyezmény mögötti támogatásukat, és szankciókat vezettek be, az Európai Unió azonban fenntartotta a megállapodást. A Irán mégsem úgy értelmezte ezt, hogy az EU a barátja tudna lenni, iránt felszólítom arra, hogy gondolják át a politikájukat, különös tekintettel az emberi jogi politikájukat, és azon belül is a szólás és kifejezés szabadságát. Ebben látom az EU és Irán kapcsolatai normalizálásának feltételét. Köszönöm. Rivier úr, egy perc. Köszönöm, elnök úr igen, el kell ítélni azokat az országokat, amelyek elnyomják a nőket. Ebben az állásfoglalásban is szerepelnek példák, de ugyanezt elmondhatjuk Szaudarábiáról, vagy eh, Pakisztánról is, gondoljunk csak Azia Bibire. A valóság az, hogy eh, minden olyan ország, amely a sariát eh, alapvető jogi szövegnek tartja, elnyomja a nőket. Ennek ezt a szöveget, illetve ennek alkalmazását kell elítélni. Lesz egy biztos az európai értékek védelmének az egyik feladata a saria elítélése kell, hogy legyen, hogy senki Európában ne akarja azt alkalmazni. Kis előrelépésre van tehát szükségünk, de Eh, anélkül, hogy megneveznénk eh, a valódi problémát, eh, mi magunk is bűnrészesek vagyunk a nők további elnyomásában egy sor ország, elnyomásában egy sor országban. Köszönöm, Kankó asszony következik. Your, your mic is not on. Dear President, dear colleagues, she liked soccer Köszönöm, elnök úr. Ez a lány szerette a focit, Szárgudairnak hívják, kék lánynak is ismerik, hiszen a kedvenc csapatának ez volt a színe. Börtönbe, börtönnel fenyegették azért, mert elment egy foci meccsre, ahova ő nem mehetett, csak úgy, mint egy másik iráni Tarja Szára ő felgyújtotta magát 20 évvel az iráni bíróság előtt. Ő csak a szabadságot akarta élvezni, és ennek jussa a bebörtönzés fenyegetése volt. 32 ember tartóztottak le, és 10 börtönbe vetettek, mert tiltakoztak a kötelező fátyolviselés ellen, amely nyilvánvalóan alásan ők méltóságát 31 EU2-s állampolgárt tartóztattak le, például Cselali, professzort, aki a brüsszeli VUB egyetemen is tanított. Um, a idei évben uh, a párbeszéd mellett tette le a garast uh, a főképviselő, uh, azonban ezeknek a lányoknak, akik meghaltak, és a többieknek, akik fenyegetnek, ez már késő jön. I would like to Ismételten azt kérném a képviselőktől, hogy tartsák be a hozzászólás idejéket. Egy percre Rodríguez Palop asszony jön. Gracias. Os haré sufrir a todas. Köszönöm. mindannyiatokat szem, meg, mindannyian szenvedni fogtok. Ezek voltak a bíráknak a szavai, akik elítélték a nőket olyan eljárásban, ahol nem voltak eljárásjogi garanciák és kínzások történtek 2018-ban. Több mint 50 embert tartottak fogva, azért, mert védték a nők jogait. A hijab kötelező viselése, a nemek közötti egyenlőség elvének megsértése sok nő és lány jogait sérti meg. Ugyanakkor nem lehetséges az, hogy ez így menjen tovább, kell ítélnünk az iráni hatóságokat, és azonnal fel kell őket szolgítanunk arra, hogy engedjék szabadon a bebörtönzött személyeket, és kötelezzék el magukat a megkülönböztetés mentesség mellett nem lehetséges, hogy a nőknek el kelljen fedni magukat, nem használhatjuk testünket vallási szimbólumként se a világ egyáltalán sarkában sem. Köszönöm, Petan úr, egy perc. Zagarin Zagarin és más brit állampolgároknak szembe kell nézniük ezzel a tragédiával, és az EU cinkos ennek a tragédiának. EU azt ígérte Iránnak, hogy megszűnnek az USA szankciók, viszont ez még mindig egy üres üzenet maradt az EU. A szankciók miatt az érintette az olajtankajókat is, hogyha továbbra is így folytatjuk, akkor az EU ígéretei olyanok lesznek, mint Pinocchio esetében. El lehet -e képzelni, hogy milyen fajta katasztrófa lesz még itt, és mi lesz ezzel a parlamenttel? Én az iráni delegáció tagja vagyok itt a parlamentben, és már korábban is elmondtam, hogy itt sür- sürgősségi eset van, nem kaptam erre választ, még egyszer megpróbáltam, ekkor sem válaszoltak, 70 nap telt el azóta, és az iráni delegáció nem ülésezett. Az ilyen Arász és mások továbbra is börtönben ülnek, ez egy tragédia, és a mi kezeinkhez is vértapad. Thank you. One minute. Köszönöm szépen, Jones asszony. A mikrofonja nincs bekapcsolva. Köszönöm szépen, elnök úr és Tyson asszony. A nők jogait fenyegették nagyon sok országban, ezt tudjuk, de Iránban az iráni forradalmi bíróság nagyon súlyosan lépett fel, még a békés tüntetések esetében is a női emberi jogi aktivistákkal szemben. Csak azért, mert nem viseltek fejkendőt, vagy hijabot, vagy elmentek egy foci meccsre, vagy elmentek egy stadionba, vagy a nőnapon virágot osztogattak. Sok esetben kettős állampolgáról van szó, és súlyos következményekkel kell szembenézniük, például a BBC Perzsia újságíróit is fenyegetik, a női jogászoknak nem engednek nem engedik be őket, nagyon hosszú a lista az állásolásban a nevekről, ezerint többször is említettük, súlyos büntetéseket szabtak ki rá, nem kap hozzáférést az orvosi ellátáshoz, vagy a, az ügyvédekhez. Úgy gondolom, hogy valamit tennünk kell mindenképpen. Iránnak fel kell hagynia ezzel, és biztosítanunk kell azt, hogy a női jogok mindenhol érvényesüljenek. Köszönöm. Thank you. One minute, Mr. Grudler. Grudler úr következik egy percre. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák, én az emberi jogok jogvédőinek bátorságát üdvözlöm, akik csöndben állnak ki az elnyomás ellen, Eh, amely elveszi tőlük eh, a szólásszabadságot, eh, és nem hagyja, hogy ne viseljenek fájtylat. 2018-ban mintegy száz nőt tartóztattak le Iránban hasonló fellépésért. Még mindig fogva tartják őket. Ez, közülük ötnek kettős állampolgársága van, EU és iráni az állam ellenségének tartják őket, nem is állítják bíróság elé. Mi azt követeljük az iráni bíróságtól, hogy azonnal feltétel nélkül bocsássák szabadon őket. A tagállamainktól pedig azt követeljük, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy a bebörtönzöttekről teljes listánk legyen, különösen a kettős állampolgárokról támogassák a, a kiszabadításukat, látogassák őket a börtönökben, és diplomáciai lépéseket tegyenek a szabadon bocsátásuk érdekében. Köszönöm. One minute, Mrs. Tovalieri. Tovalieri, asszony egy perc. Signor Presidente. Elnök úr, Iránban a megkülönböztetések, megfélemet és megfélemítések, elnyomások a nőkkel szemben megerősödtek, amikor a nők úgy döntöttek, hogy a weben keresztül az erkölcsrendőrség túlkapásai ellen fellépnek, a letartóztatások, zaklatások ellen, amelynek minden nap áldozatává válnak. Európa, amely szabadságon és felelősségen alapul nem fogadhatja el a nő, az emberi jogok ezen megsértését, amelyet egy arhaikus és elszent politikai politikai rendszer alkalmaz, amely az iszlám vallást a saját hatalmának erősítésére használja. Ez a fanatizmus meg sérti Európát is, és egy baloldali politika cinkostársa ennek, aki úgy tekint erre, mintha ez egy privilégium lenne nem mondhatjuk azt, hogy ez a kulturális sokszínűség jegyében történik, meg kell védenünk a civilizációnk vívmányait. Az iráni nők és az iszlám vallást való nők szabadsága a holnapunk biztonságát is jelenti. Köszönöm. Thank you. One minute. Köszönöm. Egy perc, Csárnecki úr. Elnök úr, tisztelt biztos asszony! Az iráni népnek nagyon jó, hosszú története van az ókor óta, és pontosan ezért kellene azt követelni tőlük, hogy a nők jogát eh, tartsa tiszteletben, ez nem paradox. 40 50 évvel ezelőtt eh, a nők eh, nek több joga volt, mint most. Ez visszalépést jelent az akkori helyzethez képest, ez szomorú. És hogyha a nők jogáról beszélünk Iránban, akkor meg kell hallgatnunk azok szavát, akik el tudják mondani azt, hogy mi történik. Számos konferencia van Európában, és ott hallottam Rajavi asszonyt is ott, emlékezhetünk azokra, és akik EU állampolgárok is, és rájuk is emlékezni kell. Thank you. One minute, Mrs. Regner. Regner asszony. Thank you. Köszönöm szépen. Az iráni nők 70%-a a szigorú öltözködési előírások ellen van az országban. Ezt az állami parlamenti kutatási központ tanulmánya jelentette. A nők a kötelező fátyolviselés ellen tiltakoznak, és azt mondják, hogy a nők joga, hogy mit akarnak hordani, és ezért akár bebörtönzést is szenvednek 2018-ban több tucat nőjogi aktivistát, akár férfiakat is letartóztattak és bebörtönöztek. A békés tüntetés emberi jog. Négy bátor nő szavakodásari Moktan, Yasman Ariani és Moni Rey Arabsa békésen tüntettek a megkülönböztető fátyolviselési törvény ellen és 16-24 börtönbüntetésre ítélték őket ezért. Ez nem elfogadható, nem lehet, hogy ez így legyen, azonnal is szabadon bocsátását követeljük ezen nőjogi aktivistáknak. Thank you. One minute, Mrs. Karlsbro. Karlsbro asszony, egy perc. Herr talman! Under de senaste månaderna har de... Elnök úr, az elmúlt hónapokban az iráni hatóságok további lépéseket tettek, hogy az iráni nők elnyomását mm, erősítsék. Így például áprilisban egy nőjogi aktivistát tartóztattak le, aztán három nőt, akik magukról tettek közé egy videót, melyen nem viseltek fájtlat, és virágot osztogattak a tömegközlekedési eszközökön az utazóknak. Ezért 16 és 24 év közötti börtönbüntetést kaptak. Az Európai Parlamentnek közösen el kell ítélni ezt a nő ellenes rezsimet. Az EU-nak világosan fel kell emelnie a szavát a nők, lányok és az emberi jogvédők érdekében 2019-et írunk, és mindenkinek meg kell tudnia határozni saját életét, rendelkeznie kell tudnia saját teste fölött. Vémes. Talman, tänk szüster. Köszönöm szépen. Képzeljék el, hogy az önök nővére tiltakozik egy olyan rezsimmel szemben, amely mindent tökretesz, és emiatt a nővére felgyújtja magát, vagy, vagy azért bebörtönöznik a lányukat, mert nem akar fejkendőt viselni. Franciaországban és Svédországban az a helyzet, hogy azt láthatjuk, hogy politikai okokból bizonyos személyek nem akarnak már kezet fogni, és azt mondják, hogy ez egy hagyomány, hiszen Iránban sem öm, fognak kezet nőkkel. Határozottan kell fellépnünk, a nőket támogatnunk kell, a nyugati értékeket támogatni kell, és abba kell hagynunk, hogy a női elnyomás szimbólaimat viselhessék. Közterasszony. Kollégák, az iráni nők minden társadalmi területen erőtes megkülönböztetést szenvednek el. Ez mindenek előtt az iráni jogi rendszer érvényes a soriára, amely a halálbüntetést is előirányozza a klerikális diktatórikus rezsim az iszlamista fundamentalistákra alapul és gyűlöletükre kizárják a nemek közötti egyenlőséget, tagadják a kisebbségek jogait a nőjogi aktivisták esete világossá teszi, hogy milyen borzalmas az a rendszer. Évtizedes börtönbüntetések, korbács ütések tömege olyan nők szemére, akik az emberi jogokért kiállnak, ez elfogadhatatlan. Mindez megmutatja, hogy amíg ez a klerikális diktatúra uralkodik, amely erőszakosan elnyomja a nőket, addig a békés együttélésre az államoknak közel és távol-kelet de nem lehetséges. Mr. úr egy percet kap. Köszönöm, elnök úr, kollégák, biztos asszony, először is szeretném a szolidaritásomról és tiszteletemről biztosítani az iráni emberi jogi jogvédőket. Különösen meghat az iráni nők bátorsága, akik békés módon követelik jogaikat, virágot osztogatva a metrón más nőknek, és beszélgetve velük a jogaikról. Bizonyos fokig ez engem a mi szovjet ellenes ellenállásunkra emlékeztet, ami a balti országokban volt megfigyelhető. Mi azonban elértük a szabadságot, az iráni kollégáinkat pedig iszonyatos hosszúságú börtönbüntetésekre ítélik. A sorozatos emberi jogi jogsértések, elnyomás, megfélemlítés, amelynek eh, áldozatai az ellenzék és az újságírók eh, túlterjed Irán határain, hiszen regionális instabilitást eh, okoz és sérti a globális biztonságot. Én felszólítom az iráni kormányt arra, hogy tartsák tiszteletben az emberi jogokat, és tartsák be azokat a nemzetközi jogszabályokat, amelyeket egyébként aláírtak. Emellett a tanácsot arra kérném, hogy fontolja meg további szankciók bevezetését és vizsgálja felül az EU álláspontját. Köszönöm. Most pedig Visnyevská asszony egy perc. Elnök úr, hölgyeim és uraim, a nők helyzete Iránban nagyon nehéz. Közdeniük kell az alapvető jogokért, a meg kövezés az egyik olyan kivégzési mód, amit az iszlám törvények előírnak. Hogyha megerőszakolják őket, akkor őket is megbüntetik. Nincsen választási jogok, és arra kényszerítik őket, hogy hijabot hordjanak, tehát mindenképpen támogatni kell az iráni nőket. Az iráni nőjogi védék és az európai állampolgárok is Őket gyakran vád nélkül bebörtönzik, olyan ürügyjel, hogy EU-s vagy ENSZ képviselőkkel léptek kapcsolatba. Az iráni kormányt fel kell szóltani arra, hogy betartsák ezeket a jogokat, nem szabad, hogy kriminalizálják a nőjogi védőket, és mindenképpen tiszteletben kell tartaniuk az EU állampolgárokat is. One minute, Mrs. Kutajár. Kutajár asszony, egy perce. Köszönöm. A nők is emberek, és elidegethetetlen jogaik vannak ezt nem szabad tőlük megtagadni, függetlenül attól, hogy éppen hol élnek. És mivel hiszünk a jogállamiságban, mindenhol meg akarjuk védeni ezeket a jogaikat, még az európai határoktól távol is megértjük a társadalmi különbségeket, illetve a vallási különbségeket, azt azonban nem értjük, hogy hogy lehet mindezt felhasználni arra, hogy elrettentsenek elrettentsék a nőket a jogaik gyakorlásától. Azok az aktivisták, eh, eh, akik kiállnak a szabad társadalom mellett, eh, nagyon rossz helyzetbe kerülhetnek. Málta a nők elleni erőszakról szóló isztambuli egyezményt elfogadta és betartja. Ezért is állok én ki a kollégáimmal együtt és szólítjuk fel Iránt arra, hogy tartsák tiszteletben a nők jogait, és ne diszkrimináljanak a nők ellen. Köszönöm, Rafael asszony, egy perc. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Eltűnt, eltűntek emberi jogi jogvédők ketten, és 15-20 év börtönre ítélték őket. Az ő bűnük az volt, hogy el akarták dönteni, hogy mit viseljenek. Itt arról van szó, hogy férfiak félnek a nőktől, akik egyenlőséget követelnek. Ez nem egy izolált incidens az iráni... Should I start again? Yes, okay. please tisztelt képviselők hölgyeim és uraim három aktivista tűnt el és 16-tól 22 évig terjedő börtönre ítélték őket az ő bűnük az volt, hogy el akarták dönteni, hogy mit viseljenek. Itt valójában arról van szó, hogy egy férfiak által irányított rezsim fél a nőktől. Ez ráadásul nem elszigetelt eset, az iráni rezsim eh, emberi jogi jogsértései hosszú múltra tekintenek vissza, és eh, gyakran alkalmazzák a halálbüntetést is. Ezért, biztos asszony, önt és a főképviselőt arra szeretném rábírni, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy ezek a bátor jogvédők szabadon legyenek engedve. Egy kormánynak sem szabad bebörtönözni a nőket azért, mert el akarják dönteni, hogy milyen ruhát viseljenek se Iránba, se Európában. Nincs szükség arra, hogy hatalomban lévő férfiak mondják meg, hogy mit viseljünk. We follow with catch the eye. Következik a spontán hozzászólások köre. López Aguiar eh, úr kap szót. de este debate habitual en el Parlamento Europeo la mañana de los jueves en pleno acerca de violaciones flagrantes. Ezek a sürgősségi viták csütörtökön délelőtt az emberi jog sértéseket tárgyalják, és az Európai Unió értékeire mutatnak rá amelyeket mindannyian itt az Európai Bizottsággal együtt védelmezünk. Ebben az esetben egyhangúság uralkodik azt illetően, hogy elítéljük ezeket a szisztematikus és nagyon súlyos jogsértéseket Iránban. Már különböző eseteket felvetettünk itt, például annak a hölgynek az esetét, aki felgyújtotta magát csupán azért, mert vagy egy olyan nő esete, aki férfinak öltözve ment el egy futballmeccsre az Európai Unió megpróbálja fenntartani az atomegyezményt Iránnal, és diplomáciai erőfeszítéseket tett, hogy értékeit védelmezze. Ennyiben erkölcsi kötelességünk is ezen értékek tiszteletben tartását követelni, és a jogi jogsütések ellen fellépni. Jaj, asszony, egy perc. Köszönöm én is eh, kiállok eh, az emberi jogaikat eh, megvédeni akaró nők mellett Iránban, és én is csatlakozom azokhoz, akik a tiltakozó nők szabadon bocsátását követelik, illetve azt, hogy olyan ruhát viseljenek, amihez éppen kedvük van, és teljes mértékben elítélem a halálbüntetést, különösen a fiatalkorúak halálbüntetését. Ugyanakkor szerintem nem kiegyensúlyozott az állásfoglalás, akkor, amikor Iránt sok részről támadják, és most azt hallani, hogy Irán akar háborút provokálni Amerikával, miközben az Egyesült Államok vonult ki a nukleáris megállapodásból, és rombolja le a szankcióival az iráni gazdaságot, kárt okozva nőknek és gyerekeknek. Természetesen Iránnak meg kell változnia. Persze, nem csak nekik, de nekik mindenképpen. És most örülök annak, hogy vannak előrelépések, vannak női képviselők az iráni parlamentben, de ez, ez így nem elég. One minute, Mr. Kelly. Kelly úr, egy perc. Köszönöm, én csatlakoznék sok korábbi hozzászólóhoz, az Irán, Iránban a nők helyzete elfogadhatatlan, és különösen az Európai Unió nem engedheti ezt mag, magának. Én az előző ciklusban az iráni delegációnak is a tagja voltam, és nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy az atommegállapodás érvényben maradjon. Az európaiak ezt vállalták, és Ugyanakkor elvárható, hogy a nők szabadságát biztosítsák, és ahogy az előttem kettővel felszólaló mondta, ne a férfiak mondják már meg a nőknek, hogy mit viselhetnek és mit nem. Emellett az előző felszólalóra reflektálva, én is úgy gondolom, hogy az amerikaiaknak van elszámolni valójuk ebben az ügyben. Az amerikaiak kivonultak a megállapodásból, függetlenül attól, hogy a korábbi elnök Obama aláírta azt. Ez nyilván természetesen elég elítélhető önmagában is. Köszönöm. Thank you. One minute, Mr. Köszönöm. Habib úr, egy percre. Thank you very much. I'm absolutely staggered by the debate. Köszönöm. Teljesen megdöbbent engem ez a mai vita. A legnagyobb szövetségese Európának az Egyesült Államok történelmileg, amikor az Egyesült Államok jogosan szankciókat vezet be Iránnal szemben, az Európai Unió mindent megtett, hogy ezt aláássa, és egy speciális eszközzel próbálja a kereskedést folytatni, illetve lehetővé tenni. Ez a kísérlet kudarcot vallott az amerikai segítségkérést az európaiak nem hallgatták meg a hajózás szabadságával kapcsolatban. A hormuzi szorosban azért tudtak lefoglalni egy brit hajót, mert az európaiak nem álltak a, az amerikaiak mellé. És most itt azt látjuk, hogy ebben a házban a legnagyobb szövetségesünk nem kapja meg a támogatást. Nem költenek elég pénzt a NATO-ra, miközben új európai haderőt akarnak. Vizsgálják felül a prioritásaikat, és álljanak be az amerikaiak mögé. Köszönöm. Mrs. Ward. Ward asszony következik. Uh, thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Én találkoztam Richard redcliffe fel aki Nazarin Sagarin redcliffe nek a férje, és aki három éve kampányol azért, hogy a feleségét szabadon bocsássák, sőt idén még éjségsztrájkolt is a jogtalanul bebörtönzött feleségével. Nazarin el, egyedül van egy olyan országban, amely nem hajlandó elismerni kettős állampolgárságát, amely elszigeteltségben tartja a börtönben, és amely további tárgyalásokkal és további börtönbüntetéssel fenyegeti. Iszonyatos körülmények között él a börtönben. Ennek véget kell vetni Nazarin más brit lakosokkal együtt is fogoly. Kettős állampolgárok, Kamil Akmádi például, aki egy tudós, és aki harcol a nők nemi csonkítása ellen, szintén belet börtönözve ismeretlen okokból. A kettős állampolgárokról nem szabad megfeledkeznünk, ugyanakkor nem szabad őket veszélyeztetni felelőtlen szavakkal. És itt most én arra a szerencsétlen megjegyzésre utalok, amikor Boris Johnson még külügyminiszterként veszélyeztette Redcliffe asszony jövőjét hamis állításokkal ennél jobbat érdemlünk. Köszönöm. Most pedig megadom a szót Tiszen biztos asszonynak. Thank you, Mr. President. Dear President, honorable members. Tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők! Eltökelezettek vagyunk amellett, hogy megvédjük az emberi jogi aktivistákat, illetve a női jogi aktivistákat, és ez nagyon fontos része az emberi jogi stratégiáknak sajnos, nagyon sok országban beleértve Iránt is. És a nőknek továbbra is fenyegetéssel és öm, különböző bántalmazással kell szembenézniük, és néha csak azért, mert nők megalázó megjegyzéseket kapnak, zaklatással, fenyegetéssel, erőszakkal, gyakran szexuális erőszakkal kell szembenézniük, vagy börtönzéssel, bebörtönzéssel csak azért, mert kiállnak alapvető jogaik mellett. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy mennyire elszomorít engem Szahár Gotarádi helyzete, aki felgyújtotta magát, miután hallotta, hogy börtönbüntetésre ítélték csak azért, mert el akart menni egy futballmeccsre. A kórházban halt bele sérüléseiben. Egyetlen nőt sem lenne szabad bebörtönözni azért, mert elment egy sporteseményre. Május március 8-án a nemzetközi közösségben ekkor ünnepeljük a nők napját, és eh, ilyenkor emlékezzünk meg az, a, azokról a mindennapi nőkről is, akik nagyon fontos szerepet játszottak országukban és közösségeikben. Abban a közös nyilatkozatban, amit mi közreadtunk ezen a napon, elmondtuk azt, hogy minden önnek lánynak hozzá kell férnie az oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, gazdasági lehetőségekhez, és saját jövőjüket kell alakítaniuk. Egyenlő esélyre van szükség, mind az Európai Unión belül és kívül is, annak érdekében, hogy valóban előrelépést lehessen elérni. A kötelezettségvállalásunk, hogy megvegyük az emberi aktivistákat, beleértve a női aktivistákat, vonatkozik az Iránnal folytatott munkánkra és ebben a kontextusban, illetve a magas szintű politikai párbeszéd során megpróbálunk bilaterális együttműködést elérni számos területen, és az Európai Unió minden alkalommal felveti az emberi jogi kérdést, és állandó kapcsolatban vagyunk a hatóságokkal, annak érdekében, hogy az emberi jogi és nőjogi aktivisták ne legyenek kitéve fogvatartásnak vagy zaklatásnak. Ugyanezt hangsúlyoztuk 2012-es szaharodíjas esetében is, Szutudek esetében is, akit hosszú börtönbüntetésre ítéltek, mert alapvető jogi jogokat követelt. Továbbra is folytatjuk mindezt, például az ENSZ fórumain is, az emberi jogi tanácsban és a nők, a lányok joga nagyon fontos lesz majd akkor, amikor novemberben Iránt ismételten értékelik. Tisztelt képviselők, én nagyon is tudom, hogy ez a vita koncentrál az Európai Uniós kettős állampolgárokra, akik be vannak börtönözve Iránban. Szögezzük le, hogy az a gyakorlat, hogy egyeneket bebörtönöznek, fogva tartanak úgy, mint Nazanin Zagari Radcliffe iráni brit állampolgárt, csak is az állampolgárságuk miatt, ez teljes mértékben ellentétes a nemzetközi emberi jogokkal, amit Irán ratifikált és be kellene tartania. Irán továbbra is fogva tart kettős állampolgárokat, és ez teljes mértékben meg összegi azokat a kötelezettségeket, amelynek értelmében senkit sem lehet önkéntesen fogva tartani. Az Európai Unió továbbra is követeli majd minden EU-iráni kettős állampolgár szabadon bocsátását, és minden iráni emberjogi aktivista szabadon bocsátását. Azt is kérjük Irántól, hogy senkit ne tartsanak fogva önkényesen, és a fogvatartottakkal ne bánjanak rosszul. Hozzá kell férniük saját ügyvédjükhöz, illetve a megfelelő orvosi ellátáshoz. Tisztelt parlamenti képviselők, hadd köszönjem meg még egyszer ezt a vitát, és biztosítom önöket arról, hogy bennünket ösztönöz az a figyelem, amik amit önök ennek az ügynek szentelnek. Továbbra is együttműködünk önökkel annak érdekében, hogy az emberi aktivistákat mindenhol támogatni tudjuk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony. Hat állásrólási indítványt kaptam el vita végén, amit a következő politikai frakciók nyújtottak be, ECR, Zöldek, SND, Renew, GUE, NGL és az EPP. A vita véget ért, és ma fogunk szavazni erről. Az ülést felfüggesztem a szavazásig, ami 12 órakor kezdődik. Kezdjük újra az ülést, kérem, hogy foglaljanak helyet. Von der SD-Fraktion hat der Präsident den SND frakciótól az elnök a következő határozatot kapta egy delegációba való kinevezés megváltoztatásáról. Jó, azaz Olekas lép Sven Mixer helyébe az Euronest parlamenti közgyűlés delegációba. Ez a határozat bejelentése napján lép hatályba. Tisztelt kollégák! némi késedelemben vagyunk, mert az elnökök értekezlete egy kicsit tovább tartott, főleg a meghallgatások kérdésével foglalkoztunk, amely kérdés valamennyiünk számára nagyon fontos. Az elnökök értekezlete véget ért, és egészen közel van ide a plenes ülésteremhez. Most használnám a lehetőséget, hogy mindenek előtt az új képviselőknek elmondjam, hogy a legutóbbi szavazás legutolsó szavazás esetében azok, akik sietnek. Mindenki készíts elő a szavazókártyáját. Tehát mindenkinek szeretném elmondani, hogyha kiveszik a szavazókártyát még a szavazás lezárulta előtt, akkor visszavonják a szavazatukat, és a név szerinti szavazás jegyzőkönyvében az önök neve nem fog feltűnni, amely eljárási szempontból jelentőséggel bír. Tehát még ha el is kell menniük hamarabb, akkor kérem, hogy a szavazókártyát a szavazás lezárultáig hagyják a szavazógépben. Ez egy fontos figyelmeztetés. Megjött az els, megjöttek az első frakcióelnökök, a zöldök valószínűleg rohantak, most érkeznek a többiek, és lassan megkezdhetjük a szavazást. Az első az nem név szerinti szavazás, a törökországi helyzettel kezdjük, különösen a megválasztott polgármesterek leváltása címmel Először az állásfoglás egészéről szavazunk. Ki támogatja azt? Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítva. Ez volt az ECR, most a közös állásfoglalás következik öt frakció tollából. Kettes módosító név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Alle abgestimmt. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. Hármas módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 1D, ki van mellette? Ellene, tartózkodás elutasítva. Az egész állásfoglásról szavazunk, a nem módosított formájában ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A többi állásfoglalás ezáltal okafogyott evelt. Nézzük a Myanmar, Burma, Rohingyák helyzete állásfoglalást. Hat frakció részéről egy állásfoglalás. Egyes módosító mellette ellene tartózkodások elutasítva. A teljes állásfoglalásról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás. Valószínűleg elfogadtuk, de sok a tartózkodás. Kérem nézzük meg elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nem látok most már tartózkodást, pedig azelőtt sok volt. Nézzük meg most az iráni elsfoglalás, különösen a a jogvédők és a bebörtönzött unió és kettős állampolgárok helyzete címmel. Van itt egy öt frakciós állásfoglási indítvány, kettes módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. Egyes módosító név szerinti szavazást, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva az állásfoglalás egészéről. Név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva. Nézzük a növények és alapvető biológiai folyamatok szabadalmazhatósága állásfogás indítványt. Az egész állásfoglalásról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva az európai emlékezés fontosság Európa jövője szempontjából állásfoglalásról szavazzunk. Egy közös állásfoglalás van öt frakció tollából, hármas bekezdés az eredeti szövegben, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva. Négyes bekezdés. Van itt egy szóbeli módosítónk. Fest kolléga a szerzője. Szeretné ezt bemutatni, tessék? Yes, now. Meine Damen und Herren, ein Antrag zur europäischen Erinnerung. Hölgyeim és Uraim, nyolc oldalas dokumentum ez, amely beszél a népírtásról, illetve a totalizmus egy formájáról, viszont egyetlen egyszer sem említi meg a zsidókat beszélnek a szexuális kisebbségekről, az elnök megszakítja, nem indoklást kell itt adni, ilyen formában nem tudom elfogadni a hozzászólás, hozzászólását. Nem halljuk a hozzászólót sajnos. Das ist jetzt nicht der Fehler vom Herrn Kollegen Herr. Elvettem a mikrofont, kérem kapcsolja be. Azt javaslom, a négyes módosításhoz, név szerinti szavazással az Európai Parlament tiszteletet fejezik ki a zsidó áldozatok, a holokos zsidó áldozatai mellett. És most egy kérdés, főként a zöldek, balok, a szociál demokratákhoz. Álljanak fel, ellenezzék ezt az indítványt, legalább akkor látjuk, hogy kikkel állunk szemben. Herr Kollege! Kolléga! Már az elején elvettem öntől a mikrofont, a végén ennek nem volt értelme, és szeretném önt rendre utasítani. herr kollege rules of procedure eljárási It's a procedural question. The translation... Eljárási kérdés. A tolmácsoknak nincs idejük le tolmácsolni azt, amit Eh, elmondanak a képviselők. A német anyanyelvűek ezt eh, értik, viszont a többiek nem fogják érteni ezt, hogyha a beszélők nem lassítanak egy kicsit. Also, Frau Kollegin. Tehát, kolléganő, nézzük először is a szóbeli módosítót Fest kolléga tollából név szerinti szavazás keretében, ezt mindenképpen lebonyolítjuk. Kérdés az, hogy van-e kifogás a szóbeli módosítóval szemben? Úgy tűnik nincsen. Ez esetben szavazzunk erről a szóbeli módosító nyitványról. Meine Damen und Herren. és uraim, tehát még nem régiben állt fel ez a parlament van lehetőség arra, hogy szóbeli módosítókat nyújtsanak be. Az ügyrend szerint ezen szóbeli módosítókról nincsen vita vagy szólásra jelentkezés, csak az elnök kérdezi meg, hogy van-e kifogás ezekkel a szóbeli módosítókkal szemben, és hogyha 40 kolléga feláll a teremben, akkor nem lehet szavazni a szóbeli módosítóról. Hogyha nem áll fel 40 kolléga, akkor abban az esetben további vita nélkül szavazunk az adott szóbeli módosító indítványról kolléga, én igazságosan akarok eljárni, Herbst kolléga, elnézést, Fest kolléga, javítja magát az elnök. Herr kollége Fest. Herr kollége Fest. Fest kolléga. Dann setzen Sie Ohrhörer auf. Akkor vegye fel a fülhallgatóját. Herr kollége Fest. Fest kolléga. Engedje meg, Egyetérte azzal, hogy másodízben megkérdezem önt, hogy kinek van kifogása a szóbeli módosítóval szemben, mert egyes kollégák még nem ismerik az eljárást. Fest kolléga tehát úgy véli, hogy ez nem igazságos ezt kétszer megkérdezni, ezért most szavazzunk a szóbeli módosítóról név szerinti szavazás keretében. Ezt tehát lebonyolítjuk, a kolléga szobré módosítót nyújtott be, és népszerinti szavazást kért, én ezt engedélyezem. Ügyrendi. Kérdés ki? Kovácsev úr. Uh, I'm a bit surprised, uh, because, uh, Meglepett ez engem egy kicsit, mert a név szerinti szavazást néhány nappal korábban kell ezt kérni hogy lehet egy szóbeli módosítás bejelentése alatt név szerinti szavazást kérni, és hogy lehet ezt egyáltalán elfogadni? Also meine, äh, Herr Kollege Kovácsev. Kovácsev kolléga, az elmúlt három évben nagyon sokat foglalkoztam az eljárási szabályzattal, és hát igen, csak jól ismerem, ugyanakkor az ügy természetében jel, rejlik, hogy négy nappal a szobori módosító előtt nem lehet kérni a név szerinti szavazást, hogyha az adott napon be lehet nyújtani szóbeli módosítót. Azt hiszem, hogy ez egy spontán helyes döntés részemről, ha tehát nincs kifogás a szóbeli módosítóval szemben, és ez a név szerinti szavazás kapcsolódik össze, akkor ezt a kérdést így lehet kezelni. Én döntöttem, és így fogunk eljárni, megnyitom a név szerinti szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Lezárom azt. Elutasítva. Gibt es noch Wortmeldungen, die sich nicht durch... Hozzá kívánna szólni valaki? Nincs ilyen. Akkor nézzük a hatas bekezdést. Szövegben név szerinti szavazást. Megnyitom a szavazást. kann die technik bitte die abstimmung ist eröffnet. megnyitom a szavazást. haben alle abgestimmt? mindenki szavazott? lezárom. elfogadva. Eredeti szöveg 12-es bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva a második rész név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva. Nézzük a 20-as bekezdést. Egyes módosító. Itt van egy szóbeli módosító. Koffer kolléga nyújtotta be. Dankeschön. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. A módosítóval kapcsolatban az SND részéről egy szóbeli módosítót szeretnék benyújtani, és eh, angolul fogom ezt felolvasni. Az SND indítványa a következő szavakat tartalmazza, és ezeket most idézem, annak érdekében, hogy neofasiszta és neofasiszta csoportokat, szervezeteket megtiltsunk, amelyek a fasizmust dicsőítik, és még szeretném hozzáfűzni azt is, hogy bármilyen másfajta totalitarizmust dicsőítenek. Van-e ez ellen kifogás a szóbeli módosítóval szemben? Tehát van-e kifogás? Úgy tűnik nincsen ez esetben. Szavazzunk. 24 24 kollégát látok, ha jól számoltam önöket. Ez nem elégséges szám, ezért szavazzunk az eredeti módosít, egyes módosítóról a szóbeli módosítóval változtatott formájában név szerinti kere, ö, szavazás keretében megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom elfogadva. Az elsfogás egészéről szavazunk, annak módosított formájában megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva. Hölgyeim és uraim, most pedig átlépünk a pénzmosás elleni uniós jogszabályok végrehajtásának állása című állásfoglalásra. Négy frakció nyújtott be állásfoglási indítványt, egyes módosító, megnyitom a név szerinti szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. Kettes módosító név szerinti szavazást, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. elutasítva hármas név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. Négyes módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. Kedves kollégák, mielőtt az egész állásfoglalásról szavaznánk, Melchior képviselőasszony kommentárjára reagálnék a tempót, illetően megpróbálok elég hatékonyan dolgozni, feszített tempóban, a ciklus elején mindig arra panaszkodnak a kollégák, hogy túl gyors a tempó, a ciklus végén meg arra panaszkodnak, hogy túl lassú. Biztosíthatom önöket, hogy én ma egy kicsit lassítottam szokásos tempómon. Sicher... És bizonyos vagyok abban, hogy az összes alelnökkel és majd érjük a megfelelő tempót. Tehát a teljes állásfoglalásról megnyitom a név szerinti szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva. Most pedig mindenkinek jó étvágyat kívánok, aki elutazik, annak jó utat otthonig, és kérném a kollégákat, hogy gyorsan hagyják el a termet hogy a szavazat magyarázatok felolvasása lehetővé váljon, és akik ezt megóhatják hallgatni, azt zavartalanul megtehessék. Van, ah,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 és mindenki, aki szeretne távozni, most kérem, hogy tegyék meg. Die Frau Intfeld. Intfeld asszony. Die Frau Orken unterhält sie. Orken asszony, Bütikofer úr. Tizen, tizen.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 a növények szabadalmaztathatóságáról szóló jelentéssel kezdjük. Děkuji ugyanannyi szó. slova. A asszony. Igen, itt vagyok. Hát egy kicsit várjon. Elnézést. Könnten die Saaldiener hier auf der rechten bitte noch ein bisschen mehr nachdrücken? Ja. So. Sojdrova, asszony, tessék. Tisztelt kollégák, nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament ezzel a témával foglalkozott. Klasszikus nemesítésről van szó a növények esetében, és nagyon fontos, hogy az Európai Szabadalmi Szervezetre hassunk, annak érdekében, hogy itt legyen egy kis jogi biztonság, mert különben a szabad biológiai növényeket lehetne használni további tenyésztésre, és ezt nem szeretnénk. Mi szeretnénk, hogyha ezt lehetne szabadalmaztatni. Ez más területekre is vonatkozik, és pontosan ezért támogattam ezt a jelentés, és azt kérem a tagállamoktól, hogy a jogi helyzetet tisztázzák. Köszönöm szépen, Sajdrova asszony. Az LCR e frakciót arra kérném, hogy a lehető leggyorsabban hagyják el a termet. Kérem, kollégák. Please, colleague. Kedves kollégák! udvarias lenne önöktől, hogyha az üléstermet elhagynák, hogyha nem akarnak itt maradni. So, thank you. Herr Kollege Polcsak. Polcsak kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. szeretném elmondani a véleményemet. Én támogattam ezt a jelentést, mert szerintem a szabadal, szabadalmazhatóság a növényeknek, vagy a, azon élőlényeknek, amelyek tenyésztésből származnak, az túl megy a határon, és rá kell mutatni arra is, hogy nem szabad ezt a fajta szabadalmaztathatóságot jóvá hagyni. Mi a szellemi jogért mindig sikra szálltunk itt az Európai Parlamentben, és ezért amellett lennénk, hogy itt egyértelmű határokat lehessen húzni. És mindenképpen a biológiai forrásokhoz való hozzáférés közérdeke nagyon nagy, ezért támogattam ezt az állásrólás indítványt, és nagyon fontos, utaljunk az Európai Szabadalmi Hivatalra is. Köszönöm, Polcsák úr, Ricsi képviselő következik. Thank you, President. Um... Köszönöm, elnök úr. Élő szervezetek szabadalmaztatása igazi sokként élt jelentkezett számomra, bár nyilván naív vagyok, tehát az, hogy valami, ami nyilvános tudás, ami hosszú idők alatt felhalmazott tudás, az tulajdonná formálható legyen a nagy cégek számára, holott nyilvánvaló, hogy ezt a tudást szabaddá kell tenni a gazdák számára. A, nem az természetes növénykeresztezések és fejlődések szabadalmazása gyakran jelentkezik különböző konfliktusokként, eh, és hozzájárul az élelmiszer biztonsági problémákhoz, valamint a nemzetközi környezetvédelmi problémákhoz. A nagy nemzetközi szervezetek eh, ellopják ezt a tudást, amely évszázadokon keresztül halmozódott fel, anélkül, hogy a gazdák eh, ebbe beleegyeznének, és innentől kezdve pénzt kell fizetniük azért, hogy ezt megvásárolják, visszavásárolják. Olekász kollega. Köszönöm, elnök úr. Nos, a növények sokszínűsége az új növényfajok kialakítása felé vezető út az egyik eszköze. Ugyanakkor ez a sokszínűség önmagában nem elég, hiszen nem elég ahhoz, hogy megvédjük a sokszíneséget, új eredményekre, innovációkra van szükség folyamatosan. Ez élelmiszer termelési szempontból rendkívül fontos. Itt a szabadalmak ehhez hozzájárulhatnak, ugyanakkor a szabadalmak birtokosai gyakran vonakodnak aztán engedélyt adni a használatra. Olyan magok esetében, amelyek további szelektálásra alkalmasak, ezt valamilyen módon ki kell kényszeríteni, hiszen nem lehet kiszolgáltatni a patent, a szabadalom tulajdonosok vagy szabadalmak jogosultjai kénye kedvének az ilyen jellegű előrelépést, haladást. Vielen Dank, Herr Kollege Olikas. Es folgt Herr Kollege Hennen következik. Köszönöm, eh, alelnök úr. A növénytermesztés, a növénytechnológia, előrelépése ennek a generációnak eh, az egyik nagy eredménye. Eh, nő a termékmennyiség, a terménymennyiség, és ennek az eredménye nem csak az, hogy élelmezni tudjuk a lakosságot oly módon, ami elképzelhetetlen lett volna, és az éhezéssel kapcsolatos 70-es, 80-as évekbeli erőjelzések, előjelzésekre rácáfoltunk, hanem valójában lehetővé tettük azt, hogy kevesebb területre van szükség a mezőgazdasághoz, erdősítést tettünk lehetővé, és a fajok túlélését is. Az Európai Uniónak ki kell állni a technológia mellett, azonban luditák és érdekek speciális szövetsége miatt elvágjuk magunkat a lehetőségektől. Remélem, hogy az EU-n kívüli Nagy-Britannia az élére áll ennek a folyamatnak, és én csak azt kívánom, hogy a szomszédaink is csatlakozzanak majd ehhez. Köszönöm, Helen kolléga. Ez volt a, a növények szabadalmaztathatóságáról szóló állásfoglalási indítvány szavazatmagyarázata, most pedig az európai emlékezet fontossága. A téma következik, és Bilde képviselő az első. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Ez a részleges állásfoglalás a totalitarizmus áldozatai emlékére nem elég. Emlékezni kell arra, hogy politikai okokból aknázzák ki az utolsó világháború örökségét. Mi a fontosabb annál, hogy egyre nagyobb az el utasítottsága ennek a rózsaszín legendának, ami az Európai Unió. Az európaiak nem a brüsszeli funkcionáriusoknak köszönhetik a felszabadulásukat, hanem eh, az Egyesült Államoknak, Dögoltábornoknak és Oroszországnak eh, eh, nem fogják tudni elfeledtetni azt a 20 millió oroszt, aki feláldozta az életét, hogy Európa megmaradhasson. Ez az, ezek az állítások csak azt mutatják, hogy az Európai Uniónak az autoriter kisiklása egyre láthatóbb. Köszönöm, Bilde asszony, Zambaszki úr Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, én támogattam az indítványt, mert úgy gondolom, hogy fontos a történelmi emlékezet. A többi nem demokratikus rezsimekkel együtt emlékezni kell a bolsevik elnyomásra is. 50 év alatt szenvedtük ezt a rezsimet. Hadd mondjak egy példát arra, hogy a bolgár nemzetet hogyan próbálták eh, megosztani, és macedón eh, nemzetiséget kialakítani a bolgár területen. Ezt eh, el kell ítélni, a kassa és a, a kalapács és a sarló pedig mindenképpen a nem demokratikus rezsim szimbóluma. Zambacki, ez folyt fel egy Minute a Kollege Olikas. Alakász úr, köszönöm szépen elnök úr, megszavaztam ezt az állásrólási indítványt. Én vagyok az egyike azoknak, akik deportációban születtek, és az a kötelezettségünk, hogy jobb jövőt biztosítsunk Európa számára. Ez nem új, 80 évvel ezelőtt is hasonló reményei voltak a nagyszüleinknek, de a két önkégyuralkodó pontosan ezt lásta, ásta alá, amikor titkos megállapodást írtak alá ez váltotta ki a második világháborút, a holokauszt, a deportációk, az én nagyszüleimet is, és több ezer Litvánt és Szibériába deportáltak állatszállító vonatokon. Én is ott születtem, és ott próbáltunk a szabadságunkért küzdeni. Ahogy itt is láthatjuk, vannak itt olyanok, akik nem tudnak sokat arról, hogy mi is történt a vasfüggöny mögött, Hogyha igazságot szeretnénk a gyermekeink, unokáink számára, hogyha igazságosabb Európát szeretnénk, akkor meg kell akadályoznunk azt, hogy hasonló dolgok történjenek jövőben. Köszönöm, Olekász úr! A következő hozzászólunk Fox asszony. I voted against this resolution. Én leszavaztam ezt az állásfoglalást nem azért, mert nem érdekel a történelmi emlékezet, hanem éppen azért, mert túlságosan érdekelnek a történelmi tények, és nem akarom, hogy revizionista politikai focit játszanak, amely megfelel az EU éppen mai akaratának. Ez gyakorlatilag az EU történelmévé silányítja az európai történelmet, a holokausztot, csoportot, amiből egyébként például a zsidókat teljesen kihagyták itt, és a világháborút az EU feudalizmus propagandájával silányítja. Az EU története nem Európa története. A reneszánsz, az európai filozófia, a felvilágosodás, a mi otthonunk, ugyanúgy, mint a szólásszabadság, a nemzetállamok, a nemzeti szuverenitás, demokráciák. Ezek azok az értékek, amelyekről ez a parlament nem vesz tudomást, én továbbra is fogok. Ez az állásfoglalás egyszerű politikai propaganda volt. Köszönöm szépen, Palmer kolléga következik. Köszönöm szépen, alelnök úr. Az egyik legfontosabb szövege ennek az állásolási indítványnak az az, hogy a fiatalok számára biztosítjuk azt, hogy megértsék a fiatalok azt, hogy a Európa legsötétebb napjaiban mi történt, és mindenképpen szeretném méltatni a Nemzeti Holokauszt Múzeum szerepét az Egyesült Királyságban, amely nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy a fiatalok, diákok megértsék azt, hogy mi is történt, és hogy megértsék az ő szerepüket, hogyan lehet leküzdeni az a gyűlöletet ma. Szeretném méltatni a holokauszt túlélőket is, akiknek a személyes missziója ma az, hogy biztosítják azt, hogy a fiatalok, és mindannyian megértsük azt, hogy mennyire fontos mindaz, amit történt, és amikor azt mondjuk, hogy soha többi, akkor tényleg ezt komolyan is kell gondolnunk. Köszönöm szépen, Palmer kolléga. A következő hozzászól a Vince úr

Huk képviselő következik. Köszönöm szépen, alelnök úr, örültem annak, hogy támogathatom ezt az indítványt, hogy emlékezzünk a totalitarizmus áldozataira. Sokunk számára ez személyes, és a feleségem eh, nagyapja Auschwitz túlélő volt, és eh, engem nagyon eh, megérint az, hogy másképp is alakulhattak volna a dolgok, és nem létezne a feleségem vagy a gyerekeim a nagyapám vasúti dolgozó volt, akinek akkor is működtetni kell a vonatokat, amikor bombák hullottak az égből. Az emlékezés, a történelem egyesít bennünket Európában, azon kell lennünk, hogy jobb jövőt alakítson ki. Volt egy fenntartásom is, hiszen itt csak az európai totalitarizmusról beszélnek, Európa kontinensén. Viszont a történelem során európaiak máshol is követtek el büntetteket, és vannak olyan európaiak ma, akiknek elődei Amerikából, Afrikából, Ázsiából származnak, és minden egyes ilyen törvénysetesre emlékeznünk kell világszerte. Köszönöm szépen, Huk. Tercs kollégát nem láttam, és ezért Henen kollega fog beszélni. Köszönöm, alelnök úr. 80 évvel ezelőtt fél millió szovjet katona, 5000 tank támadta meg Lengyelországot. Először azt hazudták, hogy szláv testvéreiket jönnek megvédeni a náciktól, azonban hamar lelepleződött eh, ez a szándék, amikor Breslitovská találkozott a szovjet és a német hadsereg, eh, a két tábornok eh, együtt ebédeltek, parádéztak együtt, a szovjet tábornok pedig meghívta a német újságírókat, hogy csatlakozzanak hozzá majd egy ünnepre Moszkvában. Ez a szelektív amnézia, amely a mai baloldalt sújtja a náci szovjet paktummal kapcsolatban, egy elképesztő dolog. A Vörös Hadsereg felszabadított bennünket, mondják. A nyugati hadszintér nem igazán számított. Stalin verte meg a fasizmust, miközben a háború felében egy oldalon harcoltak. Az egyetlen győztes itt, sajnos Sajnos az elnök megszakítja a hozzászólót. Zsdanuka képviselőasszony következik. Thank you, Chair. I voted again. Köszönöm szépen. Én ezen állásrólás indítvány ellen szavaztam, még akkor is, hogyha bizonyos bekezdések tetszettek. Ellenzem az egész megközelítést, hogy a náci és kommunista rezsemeket közös nevezőre hozzák. Csak egy ördög van, és az abszolút ördög a náci ideológia ellenzem azt, hogy ilyen primitívan közelítsük meg a második világháború történetét, úgy, ahogy ezt ebben az állásolás indítványban tették. Sok mindent elfelejtettek, hol vannak a bilaterális megállapodások, amelyeket 1939. augusztus 23-a előtt kötöttek meg. A családom áldozata volt a deportációknak, de ismételten ismétlem, de csak egy ördög van, és ez pedig a náci ideológia. Köszönöm szépen a képviselőasszony. Volt képviselőasszony a szó. Uh, Köszönöm, elnök úr. A Kulturális Bizottság tagjaként ott már öt éve munkálkodom, és most alelnöke vagyok, mindig is odafigyeltem arra, hogy emlékezzünk a nehéz történetünkre, történelmünkre, akár az Erasmuson, a Szolidaritási Testületen, vagy egyéb európai projekteken keresztül. Én azért vagyok most itt, mert Kerry Chaplin édesanyám unokatestvére életét áldozta 18 évesen Észak-Franciaországban a fasizmus ellen harcolva. Az Európai Unió alapvetően egy békeprojekt, amely úgy született, hogy azt gondoltuk, hogy nem engedhetünk meg magunknak egy másik világháborút és annak költségeit, és így sikerült a jólétet, a békét felépíteni közös erőfeszítésekkel, együttműködéssel a különböző országok között között. A fordulópontjai az előző századnak ismertek kell, hogy legyenek minden tagállamunkban, éppen ezért én bátorítom ezeket a projekteket amelyek a toleranciát, a kultúrák közti párbeszédet és az elnök megszakította a hozzászólást. Köszönöm szépen, akkor ezzel lezártuk ezen jelentés szavazatmagyarázatait. Következik most a pénzmosás elleni jogalkotásról szóló jelentés szavazatmagyarázata az Sajdrova asszony. Köszönöm, elnök úr. Támogattam ezt a jelentést, mert nagyon fontosnak tartom ezt a témát. Ismerjük a Panama Papers esetét, vagy az európai terrorista támadásokat, amelyeket főként pénzmosásból finanszíroztak Sajnálatos az, hogy továbbra is tíz olyan tagállam van, amely nem vezette be a pénzmosás ellenes negyedik irányelvet. Örülök annak, hogy a cseh köztársaság nem tartozik ezen országok közé. Az ötödik irányelvhez sokkal szigorúbb személyazonossági ellenőrzésre van szükség. Több pénz kell a pénzügyi elemzői hatóságoknak adni, ugyanis a pénzmosás nem ismer határokat. A nemzetközi együttműködés EU szinten és globális szinten fontos. Köszönöm, Óbri kollégája szó. Merci beaucoup, euh, monsieur. Köszönöm, elnök úr. Ez az állásfogás fontos. 1%-át érinti a GDP-knek a gyanús pénzügyi műveletek köre. Ez az EU költségvetésével egyezik meg az adócsalás, a kriminális szervezetek is ide kapcsolódnak. Tehát a pénzmosás ellen a lehető legnagyobb szilárddal fel kell lépni. Nagyon sok bank vonódott be ki, több mint 200 milliárd eurós pénzmosásba az Európai Bankhatóság tehetetlenségéről tett tanúbizonyságot, semmiféle szankciót nem fogalmatosított. Ez a több frakciós állásfoglalás, mert jó magam is aláírtam, remélhetőleg egy első fontos szakaszt jelez azon szándékot illetően, hogy megerősítsük a pénzmosás elleni küzdelmet európai szinten. Természetesen tovább kell lépni, és hatékonyan felléphetünk, de kimerítő adóparadicsom listát kell létrehozni, mert nagyon sok hírhet adó paradicsom az EU-n belül van, anélkül, hogy ezeket megtámadnánk, a politikán kudarcra van ítélve. Köszönöm elnök, köszönöm Obri kolléga, Morel kollégát nem látom a teremben, Polcsák kollégát sem, ezért utolsóként Szambacki kolléga kap szót. Mikro. Tisztelt kollégák, tartózkodtam. Persze támogatom a pénzmosás elleni műveleteket, de néhány elem már sérti a tagállami kompetenciákat. Lenne egy olyan ügynökség, amely ezt vagy azt a problémát leküzdene, ez viszont erre nemet mondtam, nagyon óvatosnak kell lennünk, követnünk kell a jogalkotási rendelkezéseket annak érdekében, hogy elérjük a politikai célokat, és bizonyos esetekben ezek a célok azt jelentenek, hogy Lengyelország vagy Magyarország ellen lépünk fel. Köszönöm Dambácki úr. Ez volt a szavazatmagyarázat a pénzmosás ellenes jelentéssel kapcsolatban. Mindenkinek jó étvágyat kívánok, és az ülést megszakítom 15 óráig. pani predsedajúca jó napot kívánok kedves kollégák elkezdjük a délutáni ülést a tegnapi jegyzőkönyv és az elfogadott szövegek elf elérhetőek, ehhez van-e megjegyzés, nincs, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak nyilvánítjuk. Egy bejelenteni valón van, a szocialisták és demokraták franció, frakciója értesítette az elnökséget bizonyos delegációkat érintő változásokról. Marian Wind helyettesíti Molnár Csabát a délkelet-ázsiai országok, illetve az ASEAN nevű országcsoport kapcsolataért felelős delegációban, Csaba Molnár pedig helyettesíti Marian Windet a koreai félszigetért felelős delegációban. Ezek a döntések a mai naptól hatályosak. A következő napirendi pont a bizottság közleménye az önkéntes tűzoltók státuszát érintő fenyegetésekről. És akkor először megadom a szót Tessen asszonynak. Öné a szó. Thank you, Madam President. Honorable... Köszönöm. A nyilatkozat címe, hölgyeim és uraim, jó néhány tagállam aggodalmai tükrözi, különösen Franciaországban tapasztalható, hogy az Európai Unió egyik bírósága tavalyi e, esetjoga Mácák ügyben befolyásolhatja az önkéntes tűzoltók státuszáról. Remélem, hogy részben legalábbis el tudom oszlatni ezeket az aggodalmakat. Nyilvánvalóan a bizottság nem tudja felülbírálni a bíróság döntését, de mindenképpen figyelemmel kísérjük a, az ilyen jellegű szolgálatok működését beleértve a az önkéntes tűzoltók működését is. Az önkéntes tűzoltók pótolhatatlan szerepet játszanak a tűzoltásban egész Európában. Európában tipikusan eh, az önkéntesek eh, tűzoltók eh, dolgoznak a hivatásos tűzoltók mellett. Az összetétele a tűzoltók, tűzoltói gárdáknak országról országra eltér. Franciaországban 80% az önkéntesek aránya, Németországban és Ausztriában még nagyobb, Görögországban eh, és Bulgáriában viszont majdnem kivétel, kizárólag csak hivatalos, hivatásos tűzoltók dolgoznak. A macák ügyben hozott ítélet eh, nem kényszeríti a tagállamokat arra, hogy valami fajta szabott arányban alkalmazzanak hivatásos és önkéntes tűzoltókat, és semmiképpen nem akarja rábírni a tagállamokat arra, hogy az önkéntes tűzoltóktól megszabaduljanak, vagy hogy az önkéntes tűzoltókkal ugyanúgy bánjanak, mint a hivatásos karriertűzoltókkal. A Macak ügy alapvetően a pihenő időről szólt, és azon belül is a készenléti szolgálatot ellátó tűzoltók pihenőidejéről, akik ugye ez alatt az időszak alatt közel kell, hogy legyenek a tűzoltó állomáshoz, és elérhetők kell, hogy legyenek, hogy 8 perc alatt beérjenek a tűzoltó állomásra. A bíróság úgy mondta, hogy úgy döntött, hogy eh, Mácák eh, úr készenléti idejét munkaidőnek és nem pedig szabadidőnek kell tekinteni, mivel igen súlyosan korlátozva van az ő, ő, ő élete, amikor ezt a szolgálatot ellátja. Az ítélet újat nem mondott más vonatkozásokban. Az EU jogszabályok alatt az, hogy egy eh, személy munkavállalónak számít-e, az a körülményektől függ. Valaki, aki valódi tevékenységet végez és alárendelt egy másik személynek, valamint ezért javadalmazást kap, az eh, tulajdonképpen munkavállalónak minősül. Macak úr ügyében a bíróság azt mondta, hogy eh, az ő alkalmazása megfelel ezeknek a körülményeknek. Az ítélet után sokan úgy gondolták, hogy az ítélet fényében lehetetlen önkéntes tűzoltói szolgálatokat fenntartani. Én úgy vélem, hogy ez a következtetés téves. Nem lehet egy kaptafára megoldást találni az önkéntes tűzoltók foglalkoztatására a munkaidőről szóló irányelv alapján. Minden egyes konkrét ügyet külön kell vizsgálni, és amennyiben a munkaidő irányelvet alkalmazni kell, akkor a pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseit is figyelembe kell venni. Ugyanakkor az irányelv éppen az olyan ágazatok, mint a tűzoltás, illetve egyéb sürgősségi szolgálatok vonatkozásában kivételeket tesz eh, lehetővé a tagállamok, emellett lehetővé tehetik a munkavállalóknak, hogy a 48 eh, órás eh, maximális munkaidő alól felmentést kérjenek, különösen sürgősségi esetekben, amikor valami nagy katasztrófa történik, és ráadásul az irányelv egyébként is felfüggeszthető rendkívüli körülmények között. A tehát összességében minden esetet külön kell vizsgálni, ugyanakkor oda kell figyelni arra, hogy az önkéntességgel ne lehessen kikerülni az európai munkajogot. A Malcák ügy nem azt jelenti, hogy minden egyes önkéntes tűzoltó mostantól kezdve munkavállalónak számít. A munkaidőről szóló irányelv egyébként is rugalmasságot ad a tűzoltóságoknak, eh, illetve egyéb sürgősségi szolgálatoknak, eh, anélkül, hogy kockáztatná vagy aláásná a tűzoltók eh, biztonságát. Köszönöm, biztos asszony, most elkezdjük a vitát. A frakció szónokok következnek az Európai Néppárt részéről. Szender Asszony, három perc. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák, erdőtüzek, árvizek, balesetek, mentések, személyek számára nyújtott segítség, mindez az önkéntes tűzoltók listájának része, és ez évről évre hosszabbodik. Ezen a nyáron az események arra emlékeztetnek, hogy a beavatkozásuk elengedhetetlen a mindennapjainkban hogy biztosítsuk a polgárok, a vállalatok és a vidéki területek biztonságát. Az önkéntes tűzoltók társadalmi kapcsolatokat is létrehoznak a vidéki területeken ez polgári vers mások érdekében, és ez a szolidaris Európához elengedhetetlen. Az EU-ban a 3,5 millió tűzoltók között számos önkéntes van Franciaországban, ezen önkéntesek 80%-át teszik ki az állománynak, és csak ők maguk hagyják végre a védelmi beavatkozások kétharmadát. Kedves kollégák, szeretném megkongatni a vészharangot, mert ez a modell úgy tűnik, hogy veszélyben van. Az Európai Unió Bíróságának egyik döntése 2018. februárjából a munkaidőt, az önkéntes, egy belga önkéntes munka, önkéntes tűzoltó esetében úgy minősítette, hogy e, a készenlét is munkaidő. Ha ez a döntés további ítéletek alapját képezi majd, ezt persze még pontosítani kell, de félünk attól, hogy képzelt, hogy ez megtörténik, és így módon az önkéntes tűzoltók is a munkaidő irányelv hatája alá tartoznak majd. És itt vannak pihenő munkaidőre vonatkozó kötelezettségek, illetve szabadságra vonó kötelezettségek, és ez összeegyeztethetetlen az önkéntes tűzoltók tevékenységével, akiknek van fizetett tevékenységük is. Tehát ha ez megtörténne, akkor ez a segítségnyújtási szolgáltatások végét jelenteni, és a polgári kötelezettségvállalás végét is jelenteni, az önkéntesség végét. Ezen helyzet következményei drámaiak lennének a jogbiztonság okán. Európa megpróbálja előmozdítani az önkéntességet, a polgárok biztonságát garantálni, de ebben a helyzetben ez pontosan fordítva történnék. Kollégáimmal együtt, akik itt jelen vannak, de más kollégákkal is a néppárti frakció részéről, mi azt kérjük, hogy ezen irányelv hatáját tisztázzák. Azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy hajtson végre konkrét fellépéseket, hogy helyreállítsa a jogbiztonságot az önkéntes tűzoltói rendszerben. Köszönöm, elnök, köszönöm. A group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European... Az SMD részéről 8 percben Berkulez úr következik. Ne lépsek vála. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, hölgyeim és uraim, bár az elmúlt ez az utolsó vitája, ez az eheti ülésszaknak, ez a legfontosabb téma. Hiszen itt most a szolidaritásról van szó, ez pedig egy alapérték. Az Európai Unió alapértéke ez, mégpedig az Európai Unióról szóló szerződés második cikke értelmében. Ráadásul itt az önkéntes segítségről van szó mások számára, ez pontosan megfelel az európai értékeknek. Nagyon sok tagállamban az önkéntes tűzoltóság pillérét képezi a katasztrófavédelemnek. Nagyon hosszú a hagyománya ennek. Szlovéniában ebben az évben 150. évfordulóját ünnepeljük az önkéntes tűzoltóság felállításának. Mi vagyunk az a tagállam az EU-ban, ahol a legtöbb önkéntes tűzoltó van, figyelembe véve a népesség arányát. 150 ezeren, 50 ezeren vannak. A, az önkéntes tűzoltóság néhány tagállamban 90%-át teszi ki a teljes tűzoltóságnak a hivatásos tűzoltók és az önkéntes tűzoltók ilyen aránya garantálja azt, hogy fel tudjanak lépni különböző katasztrófák esetében, mind városi központokban, mind pedig vidéken. Az európai foglalkozások közül a tűzoltó az, amely a legnagyobb bizalmat élvezi. Ők garantálják a népesség személyi védelmet, és járulnak a közrendhez is. Különböző rendszerek vannak nemzeti szinten, de összességében ez egy nagyon nemes misszió, nemes feladat. Sokan szabad idejüket áldozzák ezért, anélkül, hogy pénzt kapnának, vagy bármilyen javadalmazást kapnának ezért. És mivel nem fizetik nekik meg ezt a tevékenységet, annál is inkább rászolgálnak, rászolgálnak dicséretünkre és tiszteletünkre. A tűztől való védelem és hasonló kérdések tagállami kompetenciában vannak, de mi képviselők is néha kihatunk akaratlanul is a önkéntes tűzoltók helyzetére. Például a munkaidő rendelet célja az volt, hogy a munkavállalókat védjük, minimális biztonsági egészségügyi standardokat szab ez a rendelet meg, illetve minimális pihenőidőket. Ez nagyon fontos az Európai Unió állampolgárai munkavállalói számára. Az Európai Bíróság döntése a macak esetben 2008. márciusában a készeléti időt illetően olyan tűzoltók esetében, akiket magán módon foglalkoztatnak, és hogy ez az időszak, ez a készenléti idő munkaidőnek számít, ez azt jelenti, hogy akár a 48 órás munkaidőt is átléphetik, és ez túllépi a 11 órás pihenőidőt. Ez nagy beszéd a kataszt- jelent a katasztrófa védelmi rendszerekre az EU-ban, mert ez veszélyeztetheti az önkéntességet. Szociáldemokrataként meg vagyok arról győződve, hogy a jelenlegi védelem, a jelenlegi definíciója a munkavállalónak és a jövőbeni védelem is ugyanannyira fontos, és ezeket egymást nem zárják ki. Nem lehet az egyiket a másikért feláldozni. A jogszabályokat kell javítani annak érdekében, hogy mindkét aspektus erősödhessen. Természetesen a különböző történések nem ismernek munkaidőt, nem lehet tudni, hogy mikor történnek, milyen mértékben. Gyakran nincsenek hivatásos tűzoltók, például a városi területeken kívül, ezért fontosak az önkéntes tűzoltók. ezért fontos könnyíteni a munkájukat, lehetővé tenni a munkájukat, támogatni kell foglalkoztatásukat, és felszereltségüket is támogatni kell. Az EU polgári védelmi mechanizmusa, a rescue mechanizmus, a központ a szükség hívások szempontjából nagyon fontos, ez fontos a szolidás szempontjából, és itt fontosak a bevált gyakorlatok. Olyan rendszerekre van szükség, amelyek kiegészítik a nemzeti rendszereket, és amelyekkel a forrásokat lehet koordinálni. De itt is a szubszidaritás elvének kell érvényesülnie, és a központosítást el kell kerülni. Nem szabad túlzott szabályozást végrehajtani, a nemzeti hagyományokat be kell tartani, és nem szabad beavatkozni olyan rendszerekbe, amelyek jól működnek, és amelyek esetében van bizalom. Optimista vagyok, hogy a válságkezelési biztos jelölt jól ismeri ezt a területet, meg vagyok arról győződve, hogy az önkéntes tűzoltók megkapják majd ezen mechanizmuson belül az őket megillető helyet, és valószínűleg a státuszuk is majd változni fog a tagállamok segítségével. El kell azonban mondjam, hogy az önkéntesség nem jelent munkaformát. Azok a gondok, amelyek a 2003-as irányelvből fakadnak, illetve amelyek a bírósági döntésből fakadnak, ebben az esetekben nem szabad, hogy ezek a maximális munkaidőt meghosszabbítsák. 35 órára kell korlátozni a heti munkaidőt, azért azt javaslom, hogy egy saját irányelvet hozzunk létre, amely a civil szerepvállalást veszi figyelembe ezen a területen. Itt az egészségügyi biztonsági standardoknak kell előtérbe kerülnie, illetve a, a díjazásnak az önkéntes tűzoltók esetében. Az önkéntes tűzoltók nagyon nagy szolgálatot tesznek a társadalomnak, és nekünk, európai képviselőknek és kötelességünk az, hogy tegyünk ezen önkéntes tűzoltókért. Köszönöm a következő hozzászóló a Renew Europe frakció részéről Müller asszony. Frau Kommissarin, liebe Kollégin. Elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák, egyet tudok érteni az előttem szólóval, egy ilyen új külön irányelvet valóban meg kell vizsgálnunk, és örülnék, hogyha tervezési biztonság uralkodna tűzoltóink számára tagállamokban, Németországban jelenleg 1,1 millió aktív tűzoltó van, 95%-uk az önkéntes tűzoltósághoz tartozik, és körülbelül 100 hivatásos ugyanakkor 24 ezer önkéntes tűzoltó segélyállomás működik. Jó magam egy vidéki területről, Oberalgeurból származom, és a legközelebbi hivatásos tűzoltóállomás 150 km távolságban van Augsburgban. A tűz, az önkéntesség azonban nem csak a tűzoltókra korlátozódik, egész Németországban 1,8 millió önkéntes segítő dolgozik a katasztrófavédelemben, a tűzoltóságnál és a mentőszolgálatoknál. Szövetségi tartományomban Bajorországban 470 ezer mentő dolgozik, és ebből 450 ezer önkéntes. Ezek a számok szemléltetik, hogy az önkéntes kötelezettség vállalás a tűzoltói és mentőszolgálatok gerincét képezi. De nem csak erről van szó. Pontosan a vidéki területeken az önkéntes tűzoltóság a szociális életközéppontja is, a korcsoportok közötti kapcsolódási pont és a társadalmi rétegek közötti kapcsolódási pont is ez. Ezt az elkötelezettséget tehát ösztönözni és támogatni kell, az önkéntesség az kiteljesítő legyen, és nem szabad, hogy frusztrálóvá váljon. 2003-ban a munkaerő irányelvet illetően persze meg kell határoznunk, hogy az önkéntes munkaidő nem tartozhat bele a hivatásos munkaidőbe. Ez ugyanis a teljes mentőszolgálatunkat veszélybe sodorná. Németországban sokáig abból indultunk ki, hogy az önkéntes szolgálatok nem tartoznak ez irányelv hatája alá. Most itt van ez a bírósági ítélet, amely újfent nagy aggodalmat jelent számunkra, és az önkéntes tűzoltókat nem szabad a normális munkaidő irányelv értelmében hivatásosnak definiálni. Jogbiztonságra van szükség az önkéntes tűzoltóság esetében. Sajnos az a helyzet, hogy jelenleg nem jutunk tovább, és az önkéntesek számára csak az a hallovány kilátás marad, hogy európai szinten valóban megoldás születik majd. Az önkéntes szolgálatok rendszere bevált, és fontos funkciót lát el a szociális hálózatban. Stabil megoldásokat kell tehát találnunk, hogy az önkéntes elkötelezettség feltételek nélkül európai szinten továbbra is lehetséges maradjék. Thank you very much. Now the next speaker... Köszönöm szépen. Most pedig az ID frakció nevében három percre Rail úr frau präsidentin elnök asszony biztos asszony kedves jelenlévő tizennégy európai parlamenti képviselő üdvözlöm önöket különösen az önkéntes tűzoltóság képviselőjét jó hogy eljött ide strasbourgba hogy harcoljon az önkéntes tűzoltókért miről is beszélünk ma az önkéntes tűzoltók jövőjéről európában és ezzel a biztonságról is európában én újonnan megválasztott képviselő vagyok, és azt gondoltam, hogy ö, olyas valamiről beszélünk majd, amely az embereknek ö, segít, nem pedig károsítja őket. Felmerül bennem, hogy az önkéntes tűzoltók mit is gondolnak mindenről, hogyha azt látják, hogy ez a fontos téma itt, három óra után 14 képviselő jelenlétében kerül megvitatásra. Többet érdemelnének, több figyelmet, támogatást. Miről is beszélünk? Németországban 1,1 millió ember ö, dolgozik az önkéntes tűzoltóságban. 95%-uk önkéntes, és ö, szükség van rájuk, nagyon fontos munkát látnak el, a biztonságról van itt szó, társadalmi életről. Ők a társadalmi kulturális élet magját alkotják sok vidéki területen. És ez az elkötelezettség támogatást igényel, megérdemli a támogatásunkat. Mindig arról beszélünk, hogy az önkéntességet ösztönözni óhatjuk, és pont az ellenkezőjét tesszük ha erről a témáról beszélünk, a munkaidő beszámítás az önkéntes tevékenységek esetében, hol kezdjük, hol hagyunk ezzel fel? Vajon a karneváli egyesületek és más ö, ö, fiatalokat képző egyesületek ö, munkaidejével mi legyen. Ez feldühít engem, hogy mindenféle őrültségeket hallunk, a világtól teljesen el, a valóságtól teljesen elrugaszkodott dolgokat, mi magunk generáljuk a problémákat, és ez a problémák magja. Hagyjuk az önkéntes tűzoltókat, hagyjuk az önkéntességet, Köszönöm szépen a következő hozzászóló az Európai Konzervatívok és Reformisták nevében két percre Brudzinski úr. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! A változások azokat érintik, akik rászolgálnak a változásokra. A, az önkéntes tűzoltóknak hosszú története van. Gyakran azt láthatjuk, hogy néha hogy egy lengyel hoz, szólásmondást alkalmazzak, néha kiöntjük a gyerekkel együtt a fürdővizet. Ezek a tűzoltók néha saját idejüket, egészségüket áldozzák azért, hogy megmentsenek másokat. 14 ezer önkéntes tűzoltó van, ők támogatják ezt a munkát. ezer lehet bevonni azonnal különböző mentő munkákba. És más országok esetében és az önkéntesek a saját lakóhelyeken lépnek fel, főként vidéki területeken, és hozzájárulnak a társadalmi kötelék létrehozásához is. A kormány Lengyelországban felvette a kormányprogramba is az önkéntes tűzoltók helyzetét, ezáltal is támogatva az önkéntes tűzoltásságot. Remélem, hogy a lehető legjobbat tudjunk kívánni az önkés a tűzoltó. Köszönöm. A GUNGL frakció nevében három és fél percig Peltjé asszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Nos, ma örülök, hogy a láthatatlan személyeket akarjuk láthatóvá tenni általában nem is látjuk a tűzoltók áldozatos munkáját, miközben valószínűleg láttuk a közelmúltban is, hogy mondjuk az út mellett dolgoznak, és hivatás tudatuk viszi őket erre, emiatt végzik el ezt a munkát. Kiről beszélünk? Olyan férfiakról és nőkről, akik a nagyvárosokban, a kisfalvakban, mindenhol, bármikor, amikor esik a szél, vagy fúj a esik a eső és fúj a szél, készen állnak arra, hogy segítsenek, e, akkor, amikor szüksége van az embereknek segítségre, és e, adott esetben életmentésre. Ezek a férfiak és nők, a tűzoltók, e, hogyha csak úgy, mint én tegnap, önök is eh, tömegközlekedéssel jöttek, eh, nem eh, tudták nem látni azokat, akik segítséget kérnek, a mi tűzoltóinkat. És itt most szeretném megköszönni nekik az áldozatos munkájukat, és elismerni azt Franciaországban, éppen most sztrájkok zajlanak Franciaországban, mint a tagállamok többségében, önkéntes tűzoltók intézik a tűzoltási ügyek 80%-át. De amikor megadjuk-e nekik azt az elismerést, amit érdemelnek, ugyanis nyugdíjjárulékot, nyugdíjjogosultság nem jár ezért a munkáért, nincsenek őket védő jogszabályok, nem tudjuk el hinni, hogy ez lenne a sorsuk. Az ő jólétük a mi felelősségünk. Erik Litwin tűzoltóval beszélgetve, aki a Pirinei Atlantik régióban dolgozik, elmondta nekem az ő történetét. Ő egy fiatal önkéntes 21 éves aki megégett a combján, kezén, lábán, amikor megmenteni igyekezett egy halálos tűztől a kollégáit, és most 9000 eurót kell visszafizetnie azért, mert szerint, az orvosok szerint, illetve a szakértő szerint nem a munkája során sérült meg, hogyha önt, önöket kellene most megvédeni, illetve az életüket megmenteni, kedjenek az ő helyébe, és döntsenek. Tehát ez is az önkéntességről szól, megkérdőjelezhető az ő státuszuk. A, a bíróság úgy ítélte, hogy munkavállalónak számítanak. A státusz megváltoztatása egy teljes átszervezést is feltételez. Eközben már is mondják, hogy a jogszabály lehetőséget ad nem az önkéntesség a megfelelő válasz. A közszolgáltatásokat kell újrafogalmazni. Azok, akik minket védenek meg, szükségük van most a védelmünkre, a támogatásunkra. Köszönöm. Merci beaucoup. Now the next speaker for three A következő hozzászóló Bruné asszony. Merci, euh, madame la Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák! Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak ezért a közleményért, amelyet igencsak vártam, én legalábbis, ezzel az érzékeny témával kapcsolatosan tekintettel a kihívásokra, amelyekkel szembesülnek az elsősegélynyújtó szolgálatok újonnan megválasztott képviselő vagyok, ez az első beszédem itt a plenensülésen, és engedjék meg, hogy három dolgot kiemeljek. Az első, emlékeztetnék arra, 3,5 millió önkéntes tűzoltó dolgozik az EU-ban, és szeretném üdvözölni elkötelezettségüket valamennyünk szolgálatában. Ugye a klímaváltozás sajnos egyre több természeti katasztrófát idéz elő. Ott van a Mátszák döntés a bíróság részéről, bizonyos kategóriák készenléti idejét, ugyanis ez az ítélet munkaidőnek minősítette. Noha ez egy specifikus helyzet, nem az összes önkéntes tűzoltót érinti. Ebben a kontextusban világos, hogy várunk a pontosításra, és nagyon köszönjük ezt, biztos asszony. A második dolog, figyelmesen hallgattam ön, biztos asszony, és látom, hogy a bizottság figyelembe akarja venni a nemzeti modellek sajátosságait Ön helyesen emlékeztetett a szubszidiaritás elvére ezen területen, és ennek örülök. Ez a megközelítés lehetővé teszi az anyagi szervezésének megőrzését ennek a szolgálatnak, és továbbra is mobilizálni lehet ezeket a nőket és a férfiakat vészhelyzetekben az egész EU-ban nyilvánvalóan. Ez a megőrzés, ez fontos dolog. Aztán a harmadik dolog általánosabb jellegű. A mai vita emléke, alkalmat ad arra, hogy mennyire kell támogatni a polgári védelmi rendszereket az EU-ban. Tovább kell ösztönözni a koordinációt a segítségnyújtó szolgálatok között. Európai polgári segítségnyújtó szolgálatra van szükség. Válsághelyzetben mobilizálni kell ezeket az erőket, meg kell osztani a tapasztalatokat. Végezetül megkönnyebbültem most a vita során, hogy megőrizzük a nemzeti modelljeinket, amelyek az önkéntességen, más ember segítésén alapulnak, és a közeli állomásról nyújtott segítségnyújtáson, és ez mindenképpen dinamizálja az európaiakat, és hatékony szolgáltatás. Egyre jobban védjük tehát a polgárainkat, a különböző kötelezettségvállalási formákat támogatjuk a társadalomban, és ez konkrét kifejeződése a szolidaritásnak és a közösség érdekében végzett munkának. For two minutes, miss... A következő hozzászóló Ruzsé úr. Madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony, kedves néhány kolléga, Hát a bátorság az önkéntes tűzoltók esetében ez egy olyan szó, amely megmutatja, hogy az önkéntes tűzoltók nők és férfiak hivatásosak és önkéntesek az életüket teszik kockára, hogy a miénket megmentsék. Minden nap a gazdálkodók, kézművesek, vállalkozók, kis és középvállalatok alkalmazottai egyenruhát vesztek fel, hogy segítsenek. Ezen ö, nagyvonalú áldozat hozatalt sajnos ö, rosszul kompenzálják. Meg is támadják a tűzoltókat minden áldott nap a beavatkozás közben. Az önkéntes tűzoltók ö, egyedül vannak, és nem ö, kapnak megfelelő figyelmet. Helyzetüket nem ö, javította Marine Le Pen legutóbbi beszédet tavaly. Az Európai Unió bíróságának ítélete nem teszi lehetővé az önkéntességet a hivatásos munkaidővel összeegyeztetni költségvetési okokból. Nem lehet őket hivatásos állományba átvenni. Nem lehet a szolgált oktatást megfelelően biztosítani a jövőben, ez a franciákat károsítaná és a társadalom ellenálló képességét. A francia polgári ö, ö, szolgáltatás önkéntességen alapul, 80%-a tűzoltóknak önkéntes Franciaországban. A hivatásos állományba vétel nem ö, kívánatos és nem is lehetséges, ezért fontos egy specifikus irányelvet elfogadni ez alatt, az új parlamenti ciklus alatt. A jogi vita mellett van polgári tétje is ennek, más európai polgárokat is érint, értékekről szól a társadalmunkban. Az önkéntes tűzoltó saját döntése alapján védi a polgártársait és területét amikor a nő a válság ebben az ágazatban, nagyon nagy szükség van a polgári kötelezettségvállalásra az önkéntes tűzoltók részéről mindenhol Európában. Ezért az ID frakció és Marine Le Pen által elnökölt nemzetgyűlés javasolta a ö, szövetség létrehozását ezen területen. Köszönöm. Roger, will you accept... Roger úr, Zalewska asszonytól elfogad-e egy kék kártya? Mr. Rouge, will you Rouge úr elfogadja-e Zalewska asszonytól a kék kártyát? Yes. Igen. Zalewska asszony, a szó. Pani przewodnicząca, pani komisarz. Elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák! Szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak először is azért, hogy kifejezte tiszteletét a tűzoltókkal szemben, és hangsúlyozta azt, hogy mennyire különböző a helyzet Európában, főként az önkéntes tűzoltók működése szempontjából. Úgy vélem, hogy azok a szabályok, amelyek szabályozzák az önkéntes tűzoltásokat, azok károsak lehetnek az önkéntes tűzoltók számára. Én Magyarországot képviselem, és elmondhatom, hogy az elmúlt három évben nőtt a terhek aránya. És, de a támogatás is nőtt. A elnézést mondja az elnök. Az elnök megszakítja a felszólalót, de a kék kártya fél perces Szerintem Ruzsi úr, ezt nem önnek intézték ezt a kérdést, de ha akar bármit reagálni rá. Mikrofonon kívül. Okay, don't worry, don't worry, so we will continue with the next... Ne aggódjon, ha nem tudta. Következő hozzászólunk Zsábacki úr, másfél perc. Председател, Zsámi kollégi. Köszönöm, kedves kollégák. Biztos asszony, az elmúlt években számos alkalommal láttunk olyan eseményeket, amelyek fenyegették a biztonságát a polgárainknak. Az elmúlt hetekben, hónapokban láttunk nagyon komoly életeket veszélyeztető tűzeseteket. Az önkéntes tűzoltók segítenek a hivatásos tűzoltóknak. Én magam is segítettem erdőtüzek eloltásában hivatásos tűzoltóknak. Ez egy nagyon eh, nehéz és nemes feladat. Nem szabad hagyni, hogy eh, a jogszabályok alássák eh, ezt a feladatot. Az Európai Bíróság úgy döntött, hogy a készenléti szolgálatot munkaidőnek kell tekinteni. Ez a gyakorlatban azt jelenteni, hogy két munkahelyük van az önkéntes tűzoltóknak, ami nyilvánvalóan gyakorlati problémákat vet fel a munka időről szóló irányelvet teljesen más esetekre szabták. Nem szabad, hogy demotiválja a az önkéntes tűzoltókat, bár tisztelem az Európai Bíróságot, nem szabad megengedni, hogy téves ítéletek megnehezítsék ennek a szolgálatnak az ellátását. Egy optimális megoldásra van szükség azért, hogy megakadályozzuk az önkéntes tűzoltók státuszának alásását. Zlotowski úr. Természetesen különböző politikai frakcióból vagyunk, különböző országokból, de ugyanazt mondjuk természetesen nagyon fontosak az önkéntes tűzoltók a biztonság szempontjából minden tagállamban. Ez a szolgálat a bátorságát, életét áldozza. Nagyon fontos ez például a társadalmi tőképítés szempontjából is nálunk, nálunk az én választó kerületben számos téma példa van erre. Nálunk a 19. században kezdődött ez már, hogyha ilyen egyesültek vagyunk, biztos asszony, akkor el kell mondjam, hogy Breglez úrral értek egyet, ki azt mondta, hogy sokat kapunk a tűzoltóktól, és sokat kell visszaadni nekik. Köszönöm szépen, most pedig visszaadom a szót a biztos asszonynak, teljesen asszonynak. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, mindenkit meghallgattam, és remélem, hogy sikerül majd eloszlatni azokat az aggályokat, amelyeket megfogalmaztak az önkéntes tűzoltók kapcsán. Az önkéntes tűzoltók nagyon fontosak a katasztrofadelem szempontjából számos tagállamban, és hozzájárulnak ezen szolgálatok hatékonyságához, ez vitathatatlan. És én személyesen is tényleg tisztelettel adózom előttük. Az tűzoltó szervezetek megszervezése továbbra is az egyéni tagállamok felelőssége, minden tagállamban megvannak a sajátos, sajátosságok, illetve igények, de nagyon fontos, hogy az önkéntes tűzoltók biztonságát, egészséget is meg lehessen védeni, és nagyon fontos, hogy ne arra használják ki az önkéntes tűzoltókat, hogy megkerüljék a vonatkozó munka előírásokat. Én örülök annak, hogy megkönnyíthetem a különböző tagállamok közötti kapcsolatot, amelyekre kihat a macak bírósági döntés. Meg kell vitatni lehetséges megoldásokat. Van egy specifikus irányelv a polgári védelemre vonatkozólag, ezt a francia szenátus, illetve a francia tűzoltó szervezet javasolt. Nem tudom, hogy tényleg van erre szükség, de hogyha ez a legjobb megoldás, de bizonyára megértik, úgy, mint a leköszönő bizottság tagja, én nem tudok kötelezettséget vállalni arra, hogy az új bizottság majd hasonló javaslattal él. De örülök annak, hogy adhatok bizonyos elemeket önöknek, amelyek majd felmerülhetnek a vitában, amelyre bizonyára sor fog kerülni utódommal is. Köszönöm, elnök asszony! Köszönöm szépen, biztos asszony. A vitát lezártuk. A jegyzőkönyveket a következő ülésszak elején adjuk közre. Hogyha nincs kifogás, akkor az elfogadott állásrólási indítványokat továbbítom az illetékes személyeknek. Az Európai Parlament ülése így lezárult, az ülést berekeztem.